Good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Kérem, foglaljanak helyet. Megnyitom a Regi Szakbizottság mai ülését. Az ülés legelején engedjék meg, hogy a tolmácsoknak lehetőséget adjak arra, hogy egy nyilatkozatot tegyenek. Nagyon udvariasak voltunk, voltak velünk, egész nap dolgozni fognak, de egy rövid üzenetet szeretnének közzétenni. Tessék parancsolni. Tehát a tolmácsok sajnálattal tájékoztatják a hallgatóságot, hogy munkajogi vitában állnak a vezetőséggel, a parlament hivatalával, a munkakörülményekkel kapcsolatosan, amelyeket egyoldalúan vezettek be. Három hete tart már ez a munkajogi vita, annak ellenére, hogy részünkről több engedményt tettünk, a vezetőség semmilyen kísérletet nem tett arra, hogy megkeressen bennünket és megoldjuk a konfliktus. Ennek eredményeképpen sajnálattal kell közölnünk, hogy csak 12 óra 30 percig fogunk tolmácsolni. Köszönjük a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen! szépen a tolmácsok üzenetét, és köszönjük a tolmácsoknak a remek munkát, amit végeznek. 12 óra 30 perckor be fogjuk mindenképpen fejezni az ülést, nekünk is könnyebb így. Kezdjünk bele a mai regi ülés munkájába. Június 20-a van, a napirend tervezetet megkapták. Egyetértenek a napi rendtervezettel? Igen, köszönöm. Köszönöm szépen. Második pont a következő ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Tehát az előző ülésekről van szó, amelyeket, eh, tehát a jegyzőkönyveket online megtalálják. Szokás szerint, hogyha az ülés alatt nem merül fel ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük őket. Harmadik pont, elnök közleményei. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy az elmúlt hetek nagyon aktívak voltak, aktívan teltek. A regi több regi képviselők több fontos találkozón vettek részt. Június 7-én a Régiók Bizottságának volt egy találkozó, egy ülése, Van Nistelrooy úr és eh, jó magam vettünk ezen részt, a kohéziós politikáról mondtuk el a regi álláspontját és a jövőbeli több éves pénzügyi keretről. A regi jelentésekben megfogalmazott véleményekhez tartottuk magunkat, illetve Zsuló úr hetedik kohéziós jelentésének ajánlásaihoz. Nagyon érdekes megbeszélés volt és lehetőséget adott arra nekünk, hogy megértsük a régiók bizottságának álláspontját. Június 8-án volt egy magas szintű találkozó a kohéziós politikáról a bolgár elnökség szervezésében, és a regi szakbizottság delegációja is részt vett ezen. Festfál asszony hozzá is szólt, Van Nistelrooy úr is, és jó magam is, tehát részt vettünk a vitában, és előadást is tartottunk, képviseltük a szakbizottságunk álláspontját, és megismerhettük az intézmények és tagállamok véleményét a kohéziós politika jövőjéről. Nagyon érdemes volt részt venni és elmondani a parlament véleményét. Én az észrevételeimben hangsúlyoztam ott, hogy a Regi Szakbizottság a kohéziós politika jövőjével már több mint másfél éve, majdnem két éve foglalkozik, és egy sor véleményt, állásfoglalást, saját kezdeményezésű jelentést készítettünk, és jeleztem, hogy készen állunk a tárgyalásokra, Készen állunk a bizottsággal való egyeztetésre, illetve a május végén megkapott jogalkotási javaslatok megvitatására. Végül e hét, hétfőn, kedden a koszák ülésezett, a koszák a Nemzeti Parlamenti Elnökök állandó értekezlete az Európai Unióban, Szófiában került sor erre az ülésre, és az EP delegációjának tagja voltam, McGuinness alelnök asszonynal és Danuta Hübner asszonynal együtt, aki az AFKO szakbizottság elnöke. Tehát mi hárman vettünk részt ott a vitában. Volt egy külön vita a kohéziós politika jövőjéről, és ott is elmondtam a REGI szakbizottság és az Európai Parlament álláspontját. Nagyon hasznos volt ez, mert így tájékoztatni tudtam a nemzeti parlamenteket, hogy a 2017 novemberi ülés óta nagyon sokat foglalkoztunk ezzel a témával, ezzel az állásponttal, és most a jövő májusi európai választásokig ki akarjuk használni az időt arra, hogy a különböző jogalkotási dossziékban véleményünket kialakítsuk a regi részéről. Ennyi közlendőm lenne, szeretnék köszönetet mondani van Nistelrooy úrnak és Westphal asszonynak a részvételükért, mert nagyon erős csapat voltunk a regi képviseletében. Ennyit akartam mondani. Folytatjuk a közös rendelkezésekkel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra és a Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra, illetve menek külügyi és migrációs alapra, belső biztonsági alapra és határigazgatási és vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályokkal. Mi vagyunk az illetékes szakbizottság, egyik bizottság sem vonja kétségbe a hatáskörünket. Um, egyesek magasabb szinten kívánnak együttműködni velünk, erről most tárgyalunk a többi szakbizottsággal. A ma délelőtti ülés alapvetően az Európai Bizottság ismertetőiből fog állni. Négy jogalkotási javaslatot fognak bemutatni. Most a mm, közös rendelkezésekkel kezdjük. Erik von Breska úr van itt velünk, és bízom benne, hogy megfelelően és elegánsan bemutatja majd, hogy miről van szó. Van Breska úr, a szó. It's... Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Igazán nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és bemutathatom a jogi javaslatunkat, amely két héttel ezelőttre datálódik nagyon komoly igények előzték meg ezt a szöveget, úgyhogy komoly kihívásoknak kellett megfelelnünk. Elkészítettem néhány diát is, és remélem, hogy figyelnek majd végig az előadásom során. Úgy gondolom, hogy ez mindenképpen megéri. Természetesen némi türelemre lesz szükség, de úgy gondolom, hogy érdekes lesz ez a prezentáció. A CPR kapcsán meg fogjuk nézni a különböző jogi javaslatokat, utána el fogom magyarázni, hogy melyek a legfontosabb pontok, és utána természetesen magát a CPR-t is megvizsgáljuk. Hogyha megkérdeznék tőlem, hogy mik lennének a kulcs szavak, akkor ez a modernizálás, a jövőbe tekintés, a politika egyszerűsége, a rugalmasság, és tudom, hogy nagyon sokat beszéltünk már az egyszerűsítésről, de most tényleg komolyan gondoljuk az egyszerűsítést, higgyenek nekem, most ez tényleg megvalósul. Aztán itt van ugye a rugalmasság, fontos, hogy megfeleljünk a jövőbeli igényeknek, hiszen egy tíz éves végrehajtási periódusra tervezünk, végezetül pedig olyan politikára van szükség, amely minden régiót érint, nem csak a lemaradott, szegényebb régiókat. Először is nézzük, hogy hogyan épül fel a CPR. Tulajdonképpen hét alapról van szó, és tulajdonképpen nagyon sok programozási hatóság, illetve kedvezményezett panaszkodott amiatt, hogy a különböző alapokra annyira különböző szabályok vonatkoznak, hogy egyszerűen lehetetlen ezeket végrehajtani, ezért kérték, hogy legyen egy közös szabálykönyv, amely mind a hét alapra vonatkozik. Tehát itt látható az építményben, a felépítményben, hogy melyek azok az alapok. Mihály asszony már elmondta, hogy milyen alapokról van szó, és van egy nagyon fontos alap, a regionális fejlesztési alap, amely nem tartozik ide sajnálatos módon, de azért pozitívumként elmondhatom, hogy a vidékfejlesztési alap ugye nem tartozik bele a CPR-be, ugyanakkor vannak olyan cikkek, amelyek mégiscsak automatikusan alkalmazandóak lesznek a vidékfejlesztésre, például a, a helyi fejlesztés, a LEADER program, tehát tulajdonképpen lesznek a CPR-ben olyan cikkek, amelyek elvileg a cím alapján nem vonatkoznak a vidékfejlesztésre, de a gyakorlatban mégiscsak vonatkoznak erre is. Ez tehát óriási változás lesz. Itt van a hét alap, amely beletartozik a CPR-be, és bizonyos cikkek a vidékfejlesztésre is vonatkoznak. Na most mit látunk a CPR-ben, mit találunk meg a CPR-ben? mindent, ami az auditra, az ex ante feltételhez kötöttségre, a programozásra és a monitoringra vonatkozik. Tehát mindez része a CPR-nek. Ezen kívül két rendeletet összeolvasztottunk egy rendeletbe. Az ERFA és a kohéziós alap most már egy szövegbe került. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ebben az esetben a kevesebb mégiscsak több. És hogyha megszámoljuk a szavakat, hogy milyen hosszú ez a két rendelet, akkor az ERFA és a CF rendelet tulajdonképpen kétszer olyan hosszú volt, mint a jelenlegi CPR, úgyhogy végül is 50%-kal meghúztuk ennek a szövegnek a hosszúságát. Ebből is látszik, hogy tisztább, egyértelműbb, rövidebb és egyszerűbb szöveg jött létre, amely ezáltal több rugalmasságot is biztosít majd mindenkinek. Itt látható, hogy mit fed le a CPR, ez a slide közepén látható, a tematikus koncentráció például, ugyanis szeretnénk, hogyha bizonyos pénzek bizonyos politikai célkitűzésekre kerülnének felhasználásra. Itt van a városfejlesztés, illetve az ultraperifér régiók helyzete, ezekre is külön szabályok vonatkoznak. a harmadik csomag, erről egy kicsit később is fogok majd beszélni, ez az együttműködésre vonatkozik. Itt igen komoly változtatásokat eszközöltünk. Először is, hogyha megnézzük mondjuk az interreget és az együttműködést, akkor láthatjuk, hogy van itt egy nagyon komoly változtatás, mint ahogy mondtam, erről beszélek majd később, hogy miről is van szó, arról, hogy mindazokat az elemeket összefogtuk, amelyek a külső határokon megvalósított együttműködésre vonatkoznak. Úgy gondolom, hogy ez rendkívül fontos változtatás. Mindenki tudja, hogy nagyon sok ilyen lehetőség van, aztán itt van a közös felelősségvállalás, itt van az ERFA, és különböző eszközöket kell alkalmazni, hogyha például tagjelölt országról van szó, és az előcsatlakozási eszközöket lehet használni, hogyha a szomszédsági politika alá tartozó országról van szó, akkor ezeket a lehetőségeket lehet használni, és mindezeket összefogjuk, tehát a külső határokon megvalósuló együttműködésekre megint csak egy egységes szabálykönyv vonatkozik, és nem három különböző szabálykönyv. Mindezeket az alapokat Összefogtuk tehát, és a közös menedzsment szabályai alapján valósulnak meg ezek az alapok. Ez is tehát óriási előrelépés és óriási egyszerűsítés. A leginnovatívabb javaslat talán az ECBM, ami az európai határokon átnyúló mechanizmus, ez egy új jogi eszköz, amely lehetővé teszi a helyi hatóságok számára, amelyek határrégióban helyezkednek el, hogy egy szomszédos tagállam jogát alkalmazzák annak érdekében, hogy határukon átnyúló együttműködést tudjanak megvalósítani. Látjuk a mindennapi munkánkban, hogy nagyon komoly jogi akadályai vannak a határokon átnyúló együttműködésnek, ezeket kívánjuk ezzel megszüntetni, a végrehajtást megpróbáljuk ezzel felgyorsítani. Tehát egy adott szomszéd ország jogát lehet alkalmazni a projektekre a végrehajtás felgyorsításának érdekében. Ez is óriási újítás, és erről is fogok még később szólni. Nézzük akkor a politikai célkitűzéseket. Beszéltem a modernizálásról, a beruházások modernizálásáról, és amit itt láthatunk, az tulajdonképpen 5 célkitűzés a régi 11 helyett. Innováció, CO2 kibocsátás csökkentés, konnektivitás, szociálisabb Európa, és itt van az ötödik célkitűzés, amely új célkitűzés, és amely azt fogalmazza meg, hogy az Európai Uniót közelebb kell hozni a polgárokhoz. Itt fenntartható fejlődésről beszélünk a városi régiókban, a vidéki régiókban és a parti régiókban, illetve helyi kezdeményezéseket értünk ide az ötös pont alá. Ez pedig azt jelenti, hogy nem kell különböző prioritásokat kiválogatni különböző rendeletekből, hanem egy közös rendelet, egy közös célkitűzései mellett dolgozunk, és ezáltal közelebb visszük politikáinkat az európai polgárokhoz. A slide jobb oldalán két horizontális célkitűzést jelentettem meg. Úgy gondolom, hogy két olyan téma van, amiből mindenképpen több kell. Először is az administratív kapacitásunkat építeni kell, illetve azoknak a szerveknek, hatóságoknak, amelyek végrehajtják ezeket a programokat. Tehát minden egyes célkitűzés alatt a jövőben szeretnénk pénzügyi lehetőségeket nyújtani a kapacitás építéshez tagállamokban, intézményekben és régiókban. A második horizontális célkitűzés az együttműködés a határok két oldalán elhelyezkedő régiók között. Ugyanis sokszor látjuk a jelenlegi programok végrehajtásában, hogy ezek bezáruló, befele néző megközelítést alkalmaznak, pedig sokkal inkább egy kifelé tekintő megközelítést kellene alkalmaznunk, és reméljük, hogy mind az öt politikai célkitűzés esetében ez megvalósul majd. megtartottuk, ugyanakkor némiképp átalakítottuk az ex ante feltételeket annak érdekében, hogy a beruházási lehetőségek javuljanak. És hogy mi változott? Először is csökkentettük a számokat, 35 volt eddig, amely túl sok volt, és ezt most leszorítottuk 20-ra. Ezen kívül sokkal jobb az összeköttetés a politika és a feltételek között. Mondjuk, hogyha Európai Uniós irányelvek végrehajtásáról van szó, akkor ezek ugye szoros kapcsolatban állnak az alapokkal, de mi úgy gondoljuk, hogy ez nem feltétlenül a megfelelő megközelítés, ugyanis, hogyha valamelyik irányelv végrehajtásával van probléma, akkor ezt más jellegű eszközökkel kell majd megoldani. Ezért azokat az ex ante feltételeket tartjuk meg, amelyek stratégiailag vagy pedig administratív szempontból fontosak ahhoz, hogy sikeresek legyenek a beruházások, és megfelelően felhasználásra kerüljenek az alapok. Tehát szorosabbra fűztük a szálakat a politika és a feltételek között, ezen kívül az administratív terheket is csökkenteni kívánjuk ugyanis jelenleg, hogyha egy tagállam nem felel meg az ex ante feltételeknek, akkor egy rendkívül hosszú és részletes cselekvési tervet kell kidolgozni, amely rengeteg bürokratikus teherrel jár. Éppen ezért ezen változtattunk, sokkal egyszerűbb feltételeket fogalmaztunk meg, és úgy véljük, hogyha a jövőben a bizottság a teljes végrehajtási periódusban vizsgálja ezeket a feltételeket, az sokkal jobb megközelítés, mert jelen esetben csak a végrehajtási folyamat kezdetén kerül sor ezeknek a feltételeknek a vizsgálatára. A jobb oldalon láthatóak további feltételek, amelyek tulajdonképpen a mi javaslatainkból származnak. Először is egy nagyon komoly összekötő kapocs, az európai szemeszterrel és azokkal a programokkal, amelyeket az elkövetkezendő időszakban meg kell valósítani, kb. 2021-ig bezárólag. Az országspecifikus ajánlások szintén fontosak az európai szemeszteren belül. A második fontos csoport a makroökonomiai feltételek csoportja, mert tudom, hogy ezek nem feltétlenül népszerűek itt ebben a házban, de mégiscsak fontosak. Megpróbáltuk ezeket bölcsebbé tenni és intelligensebbé tenni. Akik ott voltak akkor, amikor arról vitáztunk, hogy Portugália és Spanyolország esetében fel kell függeszteni bizonyos alapokat, ugyanis nem volt semmilyen diszkreciós joga a bizottságnak a jelenlegi szabályok alapján, hogy megítéljék, hogy van-e értelme ezeknek az alapoknak, vagy semmit, ugye shell megfogalmazásról, vagy shell suspend felfüggesztheti, és ezt most szeretnénk megváltoztatni, hogy a bizottság megfelelőképpen tudja vizsgálni az alapok végrehajtását. Úgy véljük, hogy ez sokkal intelligensebb megközelítés és megfogalmazás, mint a jelenlegi. Aztán a reformtámogatási programmal való kapcsolat szintén fontos, ez a 2020-as időszakig működik jelen pillanatban a bizottság javaslata alapján, és úgy gondolom, hogy ez az egész Európai Uniós költségvetést érinti, és a jogállamiság megvalósításában is fontos szerepe van. Tehát felfüggeszthető egy alap, amennyiben a jogállamiság követelményeinek valamilyen módon ez nem felel meg. Nagyon sokat beszéltem az egyszerűsítésről, és 80 egyszerűsítési kezdeményezést indítottunk el, még a következő időszakban fog csak lezárulni az ezzel kapcsolatos munka. Természetesen nem fogom mind a 80-at felsorolni, csak néhány példát mondanék. Az omnibus tárgyalások során az SCO-k, tehát az egyszerűsített költség opciók a parlament támogatására is találtak, úgyhogy reméljük, hogy ez jól fog működni. Itt többek között az általányos megközelítésről beszélek. Egy konkrét példát is mondanék, ami úgy gondolom, hogy szintén újításnak számít. A jelenlegi kontextusban technikai segítségnyújtást tudunk adni a programokhoz, és ezt számlázás alapján lehet elszámolni, össze kell gyűjteni a buszjegyeket, minden egyes költséget, a monitoring bizottságok munkájával kapcsolatban. A jövőben ez nem lesz szükséges, ugyanis a mi megközelítésünk az, hogy a technikai segítségnyújtásnak az a célja, hogy a programok végrehajtása megtörténjen. Na most hogyan tudjuk mérni, hogy végrehajtották-e a programot vagy sem? Ez tulajdonképpen úgy történik, hogy hogyha mondjuk 100 eurós költség van, akkor mi egy 2,5%-os topapot javasoltunk az ERFA esetében, 4%-ot a kohéziós alap esetében, és úgy gondoljuk, hogy a program menedzserek számára sokkal jobb lesz ez, ugyanis automatikus visszatérítésről van szó, nem kell semmilyen papírmunkát végezniük, tehát úgy gondolom, hogy ez a végrehajtás módját alapjaiban fogja megváltoztatni. Ez olyan megközelítés, amely egyszerű, két lábbal áll a földön, és semmilyen administratív munkával nem jár. A második fontos egyszerűsítés az administratív terhek csökkentése, méghozzá 25%-kal. Nagyon sok problémánk van jelen pillanatban az áfa kapcsán, tehát hogy az áfa visszatérítendő-e vagy sem. Volt Lengyelországban egy rendkívül furcsa esetünk, nem fogom most ennek elmondani a részleteit, de hogyha például megnézzük az ellenőrzés költségeit, illetve azokat a struktúrákat, amelyek azért működnek, hogy elérjék, hogy az áfa is visszatéríthető legyen, ezek rendkívül bonyolultak. Na most 5 millió alatt visszatéríthető az áfa is, és Hogyha megnézzük az összes kohéziós politikás projektet, akkor ezeknek 96%-a 5 millió euró alatt van. Tehát az összes kohéziós politikás projekt 96%-a 5 millió euró alatt van, úgyhogy itt támogatható az áfa is. Nem kell semmit magyarázni, kész 600 pont mindazok, amelyek 5 millió euró fölött vannak, itt nem támogatható, vagy nem visszatéríthető az áfa. Ez egy rendkívül egyszerű szabály, akkor nem kell a különböző alapoknál különböző plafonértékeket felállítani, és utána ezeket így, meg úgy, meg amúgy különbözőképpen értelmezni. Ez így minden egyes tagállam számára egyértelmű, és előre látható, hogy visszatéríthető lesz az áfa, vagy sem a nagyobb on state aid. A bevétel generálásánál sem lesznek konkrét, specifikus szabályok a nagy projektek kapcsán már. A társfinanszírozásnál is ezt figyelembe vesszük majd. A plusz administratív terhek amelyek jelentkezhetnek, ha megnézzük, hol vannak a finanszírozási lyukak, stb., de nem lesznek szabályok a bevétel generálására, ezeket megszüntetjük. Aztán további a fő projekteket az Európai Bizottság nem fogadja el, hogyha megnézzük ezeket. Ez elég marginális szerep jut itt az Európai Bizottságnak, egy új kategóriát fogunk bevezetni a projektek stratégiai fontosságú projekteknek hívjuk majd ezeket, de ezek nem feltétlenül nagyok, tehát nem a méret számít, ezek lehetnek kis projektek is. A lényeg az, hogy a célok elérése szempontjából fontos projektekről van szó. Szóval azt szeretnénk, hogy a tagállamok először is megállapítsák, melyek ezek, figyelemmel kísérjék őket, beszámoljanak róla, és tegyék közé, melyek ezek, de ez bármelyik szektort érinthetni, mert környezetről, közlekedésről is beszélhetünk, itt van a legtöbb projekt persze, de meg lehet nézni más ágazatokat is, meg kéne állapítani ezek után, melyek a tényleg fontos projektek, de a projektek közül egyet sem az Európai Bizottság fogad el, a monitoring bizottság is az irányító testület. Aztán Nézd, meg kell győzni a projekteket. Az Európai Bizottságon belül is, hogy nincsenek nagy főprojektek. Ugye a pillanatnyilag nagyon későn tudtuk indítani a korábbi projekteket, egyszerűen azért, mert nehéz volt megállapítani, hogy a tagállamok szintjén ki ellenőrzi ezeket. Ez lecsúsztatta a projekteket, késtek a projektek, és a jövőben nem állapít meg az Európai Bizottság ilyen projekteket. Előre egyszerűen csak elfogadjuk a programhatóságokat a formájukban, és ha tényleg van egy kockázat adott esetben, mert megváltozik egy hatóság, akkor az auditáló ellenőrző hatóságot megkérjük, hogy végezzen el egy vizsgálatot, de a kijelölés hiányzik. a eljárásokat nem mi határozzuk meg, erre semmiféle ö, ilyen nem lesz, és nem is szerepel a szövegben. Aztán ami még nagyon fontos, és alapvetően megváltoztatja a, a játszmát, azon programokban rugalmasabbak leszünk, ahol alacsony a hiba arány tehát eh, itt a mostani programokról beszélünk, tehát eh, hogyha 2021-ben egy program, amely követ egy korábbi programot, tehát ami mondjuk 2019-ben létezett, és bebizonyosodott 2019-ben, 2020-ban, hogy alacsony hiba arányjal működik, és kevés a szabálysértés, akkor a programra nézve ez azt jelenti, hogy onnantól kezdve a menedzsment területén csak a nemzeti szabályokat alkalmazza, és ez tényleg alapvetően megváltoztatja a szabályokat. Mi mindeddig kétféle szabály volt, az EU, ugye az irányítás, az audit területén, de ehhez hozzájönnek a nemzeti finanszírozási szabályok is még, a ke- mostani esetben a kettőt összevonjuk, társ finanszírozásról van szó, ezt már mondtuk, ami alapvetően megváltoztatja, tehát a játszmát az az, hogy a tagállamok ellenőrzik a költéseket, a kizárólag a nemzeti szabályaik alapján. Ez jön még, hogyha auditokra, ellenőrzésekről van szó, rendszer auditot nem kell végezni mindenhol, néhány kiválasztott műveletet megvizsgálnak, egyszerűen azért, hogy lássák, a rendszer működik, ezzel azt szeretnénk elmondani, ez egy nagy lépés. Nem nézzük meg a programokat, a tagállamokat. Ez a rendelkezés gyakorlatilag az egész EU-t átfogó területekre alkalmazható lenne, nem csak egyes tagállamokban. Azon múlik, hogy a program jól működik-e, ez az alapja az egésznek. Pénzügyi eszközökről is beszélni kell, majd még, de majd visszatérek a legfontosabb cél, vagy kulcs cél az a rugalmasság. Két dologra szeretnék kitérni. Az első, amit fölül látnak. Programváltoztatás esetén egy program módosítási kérelmet kell benyújtani a tagállamnak, az Európai Bizottságnak, ezt megnézi az Európai Bizottság, ez most úgy működik, hónapokig tart, egy elég súlyos folyamatra van szó. Szóval a jövőben, hogyha mondjuk korlátozott módosításokról beszélünk, tehát az 5%-át érinti, egyik prioritásról a pénz 5%-át nem meghaladóan csoportosítunk át, és ezt egyszerűen ezek után már csak tájékoztatja az irányító hatóság, az Európai Bizottságot, hogy egyszerűen átal, átcsoportosítják a pénzt, ez az új szabály. Nincs szükség arra, hogy ezt elfogadja, vagy egy új eljárást indítson az Európai Bizottság. A második téma, amit itt fel kell vetni, a rugalmasság területén megint csak a javaslat, hogy legyen egy félidős felülvizsgálat 2025-ben. Mit is jelent ez valójában? Ez azt jelenti, hogy a program irányítói, akik öt évre program, készítik a programot, de 2027-2027-re nézve viszont befagyasztják az eszközöket. Ez azt jelenti, hogy akkor újra találkoznak 2024-2025-ben, és megbeszélik, hogy vannak-e új igények, mondjuk, mint a migránsválság, ezekkel foglalkozni kell, és lehetőség nyílna ezek után arra, hogy átcsoportosítsák a pénzt az egyik prioritásból a másikba. Aztán egy új transfer lehetőség is van, hogy a finanszírozás egy bizonyos részét maga a tagállam más eszközökre csoportosítsa át. Nem akarok túlságosan mélyre menni a teljesítmény mérésére, a monitoringgal sem akarok nagyon mélyen foglalkozni, csak egy néhány dolgot. Tehát a, a teljesítménytartalékot, a performance reservet megszüntetjük. Itt a félidős vizsgálat 2021-2025-ben sok mindent megold, tehát ezt ki lehet venni a rendeletből. Kivettük az éves végrehajtási jelentéseket is, mert az összes program kapcsán június végére megkapjuk a jelentéseket az előző évről Például most nem sokára megkapjuk az éves végrehajtási jelentést a 2017-es évre vonatkozóan. 200 vagy akár több programmal is beszélünk, és ez néhány hónapig tart, amíg az egészet össze fésüljük, és november-december 2018-ban meg lesz egy jelentés a végrehajtással kapcsolatban, de akkor már egyéves adatok vannak, tehát itt szeretném elmondani, mindig az előző évről van szó. A jövőben úgy gondoljuk, hogy itt az elektronikus adatcserére kell súlyt helyezni majd, vagyis a kohéziós politikát is áthozzuk a 21. századba végre, és a tagállamokkal találkozunk, és úgy szakpolitikai kérdéseket is megvitatunk, és de ez nem PDF fájlokban történik, ez már elavult rendszer, itt az Európai Bizottság prezentál valamit, ami már rég lejárt lemez, stb. Tehát ez már nem lesz. És egy utólagos értékelés kötelezettségét is megszüntetjük, hogyha vége a programnak, akkor nyilvánvaló, hogy szerepeltetni kell, hogy milyen következtetéseket vonunk le a jövő, a, a múltból, és mit, mi következik ebből a jövőre nézve. Ez szerepel majd benne. Ami nagyon fontos még az önök számára, a monitoring bizottságok szerepét erősíteni kell, amelyben a szociális partnerek is benne vannak, az információcserét erősíteni kell, mint mondtam, de a magatartási kódex ez ez a legutóbbi mm, időszakban egy újdonság volt. Úgy gondoljuk, hogy ez a magatartási kódex egy nagyon hasznos volt, óriási ötletnek bizonyult, és tényleg az Európai Parlament állt emögött, de számos program esetében ez már megkésett volt, egyszerűen időbe került, amíg a szövegezést megcsinálták és elfogadták. Tehát mi történik most, kitartunk, a magatartási kódex mellett nem változtatjuk meg, ahogyan a rendeletet sem változtatjuk meg ezen a területen, de tehát el kell kezdeni a programot, a magatartási kódexet folytatjuk, hogyan most szerepel ez. Azt gondoljuk, hogy ez érvényben van, nem változik meg, éppen ezért azonnal a mai naptól kezdve be is kell tartani úgy gondoljuk, hogy ez fontos alap, ezért nem módosítottuk, egyszerűen tovább visszük, tovább görgetjük ezt a bizonyos magatartási kódexet. Most nem akarok abba belemenni, hogy szükség van a változtatásra, vagy nem. Aztán, ami még nagyon fontos, erősítettük, növeltük az elvárásokat a kommunikációs területen, a láthatósággal kapcsolatban, Ja, ez az, ami az Omnibusban szerepel, például említettem korábban az új stratégiai fontosságú projekteket, ahol a tagállamok kötelessége lesz, hogy évente kommunikálják ezt, eseményeket szervezzenek a tagállamoknak, létre kell hozni egy egységes websájtot, honlapot, ahol láthatóvá teszik a tevékenységüket, és mondom, ez egy honlapon lesz rajta, tájékoztatni kell az Európai Bizottságot is valós időben, tehát itt Brüsszelben is látjuk, hogy mi történik. Egy lépéssel előrébb mentünk, szerintem ezek a legfontosabb felvetések. A jelenlegi helyzet nem kielégítő, ezt megállapíthatjuk, hiszen vannak nehézségek azzal, hogy eladjuk Európát a polgárainak napjainkban. Nem akarok túl mélyen belemenni a pénzügyi eszközökben. Egyszerűsítettünk és áramvonalasítottunk, nem csak a egyszerűsített utólag elő, előzetes értékelésekről van szó, ami a nagy változtatás az a lehetőség, hogy kombinálják a pénzügyi eszközöket, a hiteleket és a támogatásokat. Most megváltozik a helyzet. Két különböző művelet lehet, két külön hatóság biztosítja a, szolgál, biztosítja a szolgálatot. Itt arról van szó, a bank ad a kedvezményezetnek a, egy hitelt, és egy minisztérium adja a támogatást a kedvezményezetnek. Két külön végrehajtási ágon folyik ez de a jövőben azt is lehet, hogy hitelt ad valaki egyfajta támogatott módon, tehát ez egy plusz befektetést tesz, vagy beruházást tesz lehetővé. Ugyanaz a testület, tehát most hitelt és támogatást egyben adhat, úgy gondolom, hogy ez megint csak alapvetően megváltoztatja a szabályokat, mert olyas valami, ami most még nem létezik, és jelenleg az energiahatékonyság, stb. területen szükség van, hogy egy csomagban kezeljük a hitelt és a támogatásokat, aztán az egyszerűsítés, a, a kifizetéseknél, a díjaknál, és egy dolog, amit még szeretnék elmondani most, lehetőség van, hogy kombináljunk különböző területeket. Itt azt gondolom, hogy itt egy lépést előre felé tettünk. A megközelítésünk az volt, az FC-t felváltja majd egy új EU beruházási alap, új névvel. Itt a tagállamoknak aztán lehetőségük lesz, hogy beszálljanak ebbe az EU alapba, méghozzá a maximum 5% erejéig az alokált pénzeknél. Az egyszerűsítés azt jelenti, hogy ez a hozzájárulás és kohéziós politikai célokat kell, hogy szolgáljon. Ehhez hozzá kell tehát járulni, de itt egyszer, de ugyanazokat a szabályokat kéne alkalmazni, mint az Invest EU esetében. Pillanatnyilag két szabálykörnyezetet alkalmazunk, ami a tagállamok számára megnehezíti a végrehajtást. Tehát amivel most foglalkozunk, igen, lesz egy transfer lehetőség, ami kohéziós politikai célokat szolgál. Ez olyan célokat, amiket mi a programjainkban meghatároztunk, viszont utána a pénzt az Invest EU értelmében használjuk fel. Még egy szót nem akarok túl mélyre menni ebben. Példát szeretnék mondani, amely koherens más EU politikákkal. Erről is beszéltük már korábban vannak átfedések, nyilvánvalóan a jobb koordináció a különböző szakpolitikai területek között is nagyon fontos lesz. Az egyik kiemelt projekt az a Horizon projekt. Itt a európai kiválóság célja szerepel, ez olyas valami még nincs. Ha van egy ilyen kiválósági program, mint projekt mondjuk, amit horizon alatt terjesztettek be, de nincsen kielégítő költségvetés hozzárendelve, akkor egy irányító hatóság azt mondja, hogy a strukturális pénzeket használja fel, egy hasonló rendszerből, de ez nem működik. Egyszerűen azért nem működik, mert túl bonyolultak a szabályok. Most viszont megállapodtuk a versenyjogi főigazgatósággal is, hogy egy ilyen projekt esetében finanszírozási lehetőség van a strukturális alapokból, <clears throat> és nem kellene az állami támogatási szabályokat alkalmazni. Ugyanaz a projekt ugyanolyan elbánás alá esne az állami támogatás tekintetében, mint a Horizon esetében. Pillanatnyilag ez nem működik. Miért nem működik? Egyszerűen azért ma a strukturális alapoknál alacsonyabb társfinanszírozási ráták szerepelnek, ez a Horizonnál nem így van. Egyszerűen azért, mert az Európai Bizottság nem gondolja, hogy egy állam, és éppen ezért itt az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat itt nem veszik annyira figyelembe. Vagyis a jövőben ez úgy lesz, miután megfontoltuk a dolgokat, hogy ilyen projektek automatikusan finanszírozhatóvá válnak a strukturális alapokból is. De ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint hogyha a horizontból finanszíroznak őket, az állami támogatási szabályokról van szó. Most a többi Ellenemre nem kívánok külön kitérni a kérdéseikre, majd válaszolok. Ami viszont mm, leginkább felveti a kérdéseket, az a pénz természetesen. Nem lehet kihagyni természetesen a pénz témáját. Talán szeretném az elején elmondani, hogy mi volt a célunk. Önök is tudják, hogy 10%-kal csökkent a kohézióra szánt pénze. Sajnálatosnak tarthatjuk, de nem én döntök ebben, nem kívánom kommentálni, hogy ez most mit jelent. De azért, hogy úgy mondjam, ebben a csökkentett költségvetésben a célunk háromféle volt – Egyrészt koncentrálni akarjuk a pénzeket a legszegényebb régiókra, a legszegényebb tagállamokra, a legszegényebb régiókra koncentrálunk. A második pont, hogy észszerű szakpolitikára van szükség Európa fejlettebb részein is. Itt Hollandiában, Belgiumban vannak, Dániában is vannak érzékenyebb régiók, és érdemes ott is kohéziós politika keretében támogatni projekteket utoljára, de nem utolsó sorban még tudni kell. Szeretnénk a változásokat tompítani, hogy úgy mondjam, vagyis, hogy az egyik periódusból, a következő periódusból a átmenet során ne legyenek túl nagy veszteségek, mert ezt nem lenne könnyű eladni a tanácson belül, mert egyhangú döntésre van szükség a tanácson belül. Éppen ezért azt mondtuk, hogy a jelenlegi allok, allokációt a Berlin módszer értelmében megőriztük, még mindig a GDP a legfontosabb mutató, tehát az összes pénz több mint 80%-át a GDP vagy a GNI alapján ö, osztjuk el a nemzeti össztermék számít alap, és ez, ez továbbra is így van alapvetően. A munkaerőpiac, az oktatás, a demográfiai helyzet szintén mutatok, egy nagyjából megmaradt, ugyanott, ahol volt, tehát a munkanélküliség ráta, stb., ami nem változott. Két új elemet vezettünk be, az egyik a migráció eleme volt, egyszerűen azért, mert a jövőben a migránsok hosszú távú integrációja egy fontos kohéziói, kohéziós téma lesz, másrészt pedig, amire még ügyelni akarunk, a klíma a klímával összefüggő beruházások, de ezt bevezettük, de hát láthatják, hogy összességben mindkét utóbbi esetben azért apró számokról beszélünk, volt némi kiigazítás a három ö, kategóriát tekintve. A jövőben így fog kinézni a, a jogosultság, a rászorultság témája, vannak átmeneti és fejlettebb régiók, de megváltoztattuk a küszöbértékeket a tranzíciós területen. Az EU 90%-áról 100%-ra emeltük gyakorlatig. Ö, ö, ö a 75%-ról 100%-ra emeltük, tehát itt azt jelenti, hogy az EU átlag alatti régiókat szeretnénk felzárkóztatni a fejlettebb régiókhoz, tehát a legszegényebbek, hát ez egy természetes konvergencia kritérium, ez meg kell említeni, de vannak olyanok is, amelyek mondjuk a 75 és a 85 százalék között vannak, azok is felzárkóznak. Viszont akik tényleg veszítettek az elmúlt 10 év során az EU átlaghoz képest, az a 90 és a 100 százalék közötti terület volt. nem igazából zárkóztak fel, sőt inkább lemaradtak ezért aztán sajnálatos lenne, ha nem tudnánk nekik is támogatást nyújtani, méghozzá jelentőset oly módon, hogy 90%-ról 100%-ra emeljük a küszöböt, így ők a tranzíciós szakaszban maradnak, és hát bizonyos színek megváltoznak, a balti államokat veszük egyes lengyel, cseh, területeknél ugye most már narancssárga szint kapnak, ez egy szerencsés dolog, azt jelenti, hogy szépen fejlődnek, de Másrészt, ha megnézzük Görögországot, szinte az egész ország megint vörösbe váltott, aztán Dél-Spanyolország megint csak vörösbe váltott, ez is egy változás, vagy beszélhetnénk Dél-Olaszországról is. Tehát láthatjuk, a válság következményei megjelennek itt is. A kohéziós alapnál semmi nem változik, a jogosultság ugyanúgy alakul, mint jelenleg. Láthatják a sötétkékkel jelölt országokat, területeket, ezek pályázhatnak a kohéziós alapra. Sajnos itt túl kicsik a számok, nem lát mutatják, hogy mennyit utaltak ki tagállamonként, és a két időszak összehasonlítása 2018-as konstans árakon amire felhívnám a figyelmüket. Valóban vannak nagy vesztesek, hogy úgy fogalmazzak. Egyes országok akár 25%-át is elvesztik a jelenlegi odaítélt támogatásnak, de ezt azért perspektívába kell helyezni. Spanyolország nem régiben 45%-nál is többet, 25 milliárdnál többet vesztett. Tehát itt egyfajta védőhálót is bevezettünk a mínusz 24%-nál oly módon, hogy korlátozzuk a csökkenést hogy ezt ne legyen annyira nehéz megélni, lebonyolítani. A 22-es mellékletben található a tagállamokra való lebontás a dokumentum legvégén. Nos, miért bontottuk tagállamokra? Azért, mert a bizottság nagyon átlátható akart lenni, és úgy gondolom, hogy a parlament is így gondolja, hogy a parlamenti választások előtt megállapodásra kellene jutni. Ezért már a kezetektől fogva átláthatóan szeretnénk tárgyalni. Ezeket a jelzőszámokat használjuk, ezek az eredmények jönnek ki. Hogy ne legyen semmilyen félreértelmezés, félreértés, zavar, így talán mm, kevesebb időbe fog telni a tanácsban elmagyaráznunk a tagállamoknak, hogy mit miért változtattunk meg tehát már a kezdetektől nagyon átláthatóan akarunk kommunikálni. Még két dolgot mondanék, aztán végeztem. Az első dolog az EU társfinanszírozási arány Láthatják itt a plafonokat ezen a szlájdon. Mi azt javasoljuk, hogy az EU társfinanszírozási részt csökkentjük. Miért? Azért, hogy jobban magukénak érezzék a tagállamok a projekteket. Ha több pénzt tesz bele az ember, akkor inkább a sajátjának érzi. A jelenlegi társfinanszírozási arányok túl magasak, még a válságot tükrözik, ahol mondjuk Görögországban 95, meg 100 százalékokat fizettünk, 2021 utáni időszakban úgy gondolom, hogy nem ezt a megközelítést kell alkalmaznunk, vissza kell térni a rendes kerékvágásba, a szokványos társfinanszírozási arányokhoz az EU költségvetés is csökken, a nemzeti finanszírozás aránya növekszik. Quid pro quo. Mit is jelent ez? Azt, hogy nagyobb a rugalmasság. Említettem, hogy áfát is tud támogatni most már az EU más rendelkezéseknél viszont több feltételt írunk elő. Tehát azt mondhatjuk, hogy kevesebb finanszírozást tesz bele az EU, ugyanakkor bizonyos területeken engedékenyebb. Végül, de nem utolsó sorban, és aztán be is fejezem, az N plusz 3-ról áttérnénk az N plusz 2-re, mert a jelenlegi időszakban nagyon sok gondot okoz, hogy nagyon lassú a lebonyolítása a projekteknek, programoknak. Ennek az egyik fő okozója az N plusz 3-as szabály. Azonban nem egyik napról a másikra akarunk átállni, hanem fokozatosan lépésenként az első lépésben 2023-ban a visszafizetési szabály 40%-os lesz, aztán utána csökken csak 10%-ra. Tehát rugalmasságot adunk az irányító hatóságoknak, tagállamoknak. De említettem, nem jelölünk ki magunk programokat viszont eh, a tagállamoknak meg is kell kezdeni rögtön a végrehajtást, és nem pedig hátradőlni, amikor megítélik nekik a pénzt. Quid pro quo, mondom még egyszer, eh, rugalmasságot adunk az alkalmazásban, végrehajtásban, de azt kérjük, hogy vegyék komolyan a dolgokat. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem a közös rendelkezésekről, de nagyon sok eh, mindenről akartam beszámolni. Köszönöm. Köszönöm szépen, von Breszka úr. Tényleg elegáns volt, és nagyon érdekes, informatív az előadása. Hadd tegyek fel egy kérdést. Uh, az ERFA, a kohéziós uh, alap és uh, az egyéb mechanizmusok esetében is ugyanilyen hosszú előadása van? Igen. Tehát akkor most 20 perc vitát tartunk, és utána következik a következő hosszú előadás. Tehát azt kérném, hogy mindenki kérdezzen, és egy-másfél percben korlátozom a kérdés feltevés idejét, utána meghallgatjuk a válaszokat, és következik a következő ismertetés. Kezdjük a koordinátorokkal, vannak kijelölt előadóink, az egyikük van csak itt, de nagyon sok névkártyát látok a levegőben. Fannisztáról úrral kezdeném, aztán Westphal asszony következik. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget az ember mindig szeretne a következtetésekre, a konklúziókra ugrani, de ma nem ez lesz a helyzet. Ez egy tájékozódó ülés, tehát nincsenek végkövetkeztetések, valóban az összes előadót kijelölték már, az EPP-nek árnyék előadó is vannak, tehát most már tudjuk, hogy ki miért felel, úgyhogy ezek a kollégák kerülhetnek a vita központjába. És fontos, hogy gyorsan haladjunk. Nagyon jó, hogy a bizottság ilyen e, nyitott szellemben e, adja meg az összes információt, e, ugye ez szakmai tájékoztatás, ez a közös rendelkezésekről, közben politikai egyeztetés is zajlik. Hát, ebben a szakbizottságban idén kell döntés hoznunk több mindenről a javaslatokon belül. Valószínűleg meg kell próbálni első olvasatban. 90%-a elvégezhető a munkának gyorsított formában. Ez azt jelenti, hogy már a nyári szünet előtt az előadók, jelentéstevők valószínűleg beadhatják tervezetüket fordításra, és az összes módosító befuthat szeptember első hetében. Ez lenne a kívánatos. Mert hogyha figyelmesen hallgatták az előadást, nagyon sok mindent kialakítottak az elmúlt időszakban, és ezeket javasolják most bevezetni. Hogyha most nulláról újraindulunk, és mindent újra megvitatunk, akkor egyrészt időt vesztünk, másrészt ez nem hatékony munkamódszer. Azt kérem tehát, hogy ne tegyük nehézé a munkát, hanem inkább célzottan dolgozzunk. Egyetlen kérdésem lenne per pillanat a biztostól, mm, a bizottságtól azt kérdezném, hogy hogyan kell ezeket a tagállami számokat használni, a kritériumok, tehát a tagállami számokat hogyan használják fel, és volt-e volt-e valamilyen alkú folyamat arra vonatkozóan, hogy a tagállamok mennyit veszítenek? Fambreszka úr esetleg erre tudna válaszolni. Köszönöm szépen Fannisteror úr, és kérem, hogy tartsák be az időkereteket. Bresszó asszony, megadom a szót. Köszönöm, hogyha fel asszony átengedi a szót. van egy párhuzamos AFKO szakbizottsági ülés, és ott termékelőadó vagyok. Köszönöm szépen, áttérek olaszra. Köszönöm szépen ezt az előadást, ezt az ismertetést. Lenne egy kérdésem E, először is kérdezném, hogy a szlájdokat, amiket vetített, megkaphatjuk-e, mert érdemes lenne újra áttanulmányozni a dolgokat az előadásával kapcsolatban. A második dolog az Invest EU-ba való 5%-ot akár elérő önkéntes befizetés a tagállamok befizetése, vagy a régióké is lehet itt, ezt nem egészen értem, hogy hogyan képzelik el. A harmadik dolog pedig, ami a tagállami adatokat illeti, az derül ki belőlük, hogy a fővárosokban mindig na, nagyobb a fejlettségi szint 130-140 százalékos a fejlettség sokszor a fővárosokban. Bratislava például ilyen helyzetben van, magasabb a fejlettsége, mint az európai átlag, magasabb, mint Stockholmé. Problémás ez a távolabbi régiók mindig hátrányosabb helyzetben vannak, a fővárosok környéke messze kiemelkedik. Ez valószínűleg független az európai arapoktól, egyes esetekben azonban koncentrálódik az európai támogatás is a fővárosokban. Ezt figyelembe veszik-e? Köszönöm. Köszönöm szépen. Westfál képviselője a szó. Köszönöm szépen. Egyetlen kérdésem van. Tulajdonképpen már két éve elfogadásra került ez a specializált agenda, és akkor most hirtelen azt halljuk, hogy az alapok 90%-a a több, a zöldebb és intelligensebb Európa célkitűzésre kerül felhasználásra, és hát itt volt egy csodálatos projekt, amit elfogadtunk két évvel ezelőtt, de úgy tűnik, hogy ez most nem fog megvalósulni. Ugyanis ez az új felhasználás, a fejlettebb régiók, a városok irányába küldeni a pénzeket, pedig az eredeti célkitűzés korán sem ez volt. Úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy át lehet-e még valahogy kanalizálni ezeket az összegeket. Hiszen mindig is azt mondtuk, hogy tulajdonképpen ez az egész programnak csak a kezdete, és a városi dimenzióval kapcsolatban megállapítottuk a közös célkitűzésünket, és hogy figyelembe kell venni, hogy a városok a regionális fejlesztés motorjai, és most mégsem ez történik. Köszönöm szépen, Tomási Csasszonyi a szó. Köszönöm szépen. Egyetértek azokkal a kollégákkal, akik az imént előttem hozzászóltak, és úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslat mindenképpen növeli a tagállami hozzájárulást a finanszírozáshoz. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok körülbelül 30%-kal hozzájárulnak a projektek megvalósulásához, a többit fizeti az Európai Unió, csak ez nagyon nehéz lesz a szegényebb régiók számára ezt a 30%-ot előteremteni. Köszönöm. Máletics asszony, köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy nagyon jó megközelítés, ez az új megközelítés, és ez a közös bizalmon alapul a bizottság és a tagállamok között. Nagyon örülök, hogy ebbe az irányba indultunk el. Mindaz, ami eddig elhangzott, azzal egyetértek, és valóban fontos, hogy gondolkozzunk azon, hogy mit teszünk majd a jövőben, hogy hogyan lehetünk innovatívabbak, és hogy hogyan lehet a gyakorlatban könnyebben végrehajtható rendszert végrehozni, létrehozni. Először is az intelligens specializációról szeretnék kérdezni, hogy ez csak az első új prioritásra vonatkozik, vagy pedig mind az ötre, aztán az integrált teritoriális beruházások kapcsán azt szeretném megkérdezni, hogy ezeket ugyanúgy kell végrehajtani, mint eddig, vagy pedig lesznek változások. Aztán itt vannak azok az alapok, amelyek a nehéz helyzetben lévő régiókat célozzák meg. Ezek számunkra rendkívül fontosak, mindezek az operatív programok. És aztán volna még egy kérdésem, az új 5 plusz 2-es megközelítés kapcsán, ami ugye a teljesítmény tartalékot váltaná fel. Na most ez akkor azt jelenti, hogy bizonyos alapokat egyetlen prioritás irányába indítunk el, és utána pedig van még plusz két év, amely eredetileg nem volt beprogramozva, akkor mi történik? Tehát nálunk a KKV-kre, a harmadik prioritásra használunk fel minden pénzt, de még így sincs elég forrásunk. Tehát, hogyha ez a két év nincs programozva, akkor hogyan fogunk azonnal, amikor kell, újabb finanszírozáshoz jutni a KKV-k irányába? Tehát a kérdésem, hogy hogyan lehet majd ezekhez az extra lehetőségekhez hozzájutni, ez csak rendkívüli helyzetben valósulhat meg, vagy sem. Ami a 70-30%-at illeti, az imént is mondta a kollégám, hogy a szegény régiók számára a 30% nem lesz teljesíthető ami pedig az áfa visszatéríthetőségét illeti, véleményünk szerint a jelenlegi szabály nem jó, és a 70-30 százalék tulajdonképpen a gyakorlatban nem 70 és 30 százalék igazából ez a gyakorlatban tulajdonképpen az egész projekt életében csak 35-40 százalékot fog képviselni, tehát ha valóban el akarjuk érni a 70 százalékot, akkor ahhoz komolyabb erőfeszítésre lesz szükség. Köszönöm szépen, Van Miltenberg úr, köszönöm, hogy eljött és megtartotta ezt a prezentációt. Nagyon sok kérdés lesz, tudom, hogy kevés időnk van, úgyhogy egyetlen kérdést fogok feltenni a szinergiák kapcsán. Ugyanis a javaslatban szerepel az, hogy azok a projektek, amelyek kiváló projekt besorolást kapnak, ezeknek nem kell átmenni a szelekciós folyamaton, a kiválasztási folyamaton az ERFA kapcsán. Na most el kell gondolkodnunk, hogy ez valóban bölcs döntése, és hogy mi történik az állami támogatási rendszerrel. Ugyanis itt vannak az állami támogatási szabályok, ezek nem fognak vonatkozni ezekre a projektekre, de akkor mi lesz a költségvetéssel, aminek rendelkezésre kell állnia? Például azok a tagállamok, ahol kevesebb pénz van, lesznek olyan időpillanatok, amikor kutatási és innovációs projektekre egyszerűen nem lesz pénz. Nem lesz pénz. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy amikor a bizottság megadta a kiválósági bélyegzőt egy projektnek, akkor az automatikusan hozzáférhet a megfelelő finanszírozáshoz, mert ez nem így van. És feltennék még egy kérdést um, az 5 plusz 2 kontra teljesítmény tartalék kapcsán. Itt ugye az ország specifikus ajánlásokat kell figyelembe venni a programoknál a program elejétől kezdve, és utána 5 év múlva új országspecifikus ajánlások jelennek meg, amiket a bizottság fog kidolgozni, de akkor hogyha a bizottságnál mondjuk az a politikai akarat jelenik meg, hogy blokkoljanak, hogy megállítsanak egy projektet, pedig még lenne két év, akkor mi történik a gyakorlatban? Olbricht úr, köszönöm szépen, mint a regi tagja és az MFF jelentéstevője, szeretnék egy megjegyzést tenni. Először is nagyon óvatosnak kell lennünk annak kapcsán, hogy milyen számokat használunk az új fejezetek egyszerűen nem összehasonlíthatóak a régi fejezetekkel. Ugye látjuk azt, hogy tradicionális politikák és három alap, és amikor a 75%-ról beszélünk a leg kevésbé fejlett régiók esetében az csak két alapot takar, és nem hármat. Tehát mindig fontos, hogy egyértelműen megmondjuk, hogy a két alapról vagy a három alapról van szó, amikor valamilyen számadatot említünk, és amikor a célkitűzésekre vonatkozó mutatókat használjuk, akkor is tudnunk kell, hogy pontosan miről beszélünk, és először is a politikai célkitűzések fontosak, a dolgok nem történetnek az ellenkező sorrendben. Ezen kívül tényleg próbálom megérteni, hogy a kohéziós alapot miért csökkentették. Megpróbálom ezt megérteni, mert hogy ugye azt mondják, hogy több erfa lesz, és több átmeneti helyzetben lévő régiós segítség, de hát miért csökkentjük a kohéziós alapot? Ezt mint kérdést teszem fel. És itt volt ez a javaslat, hogy kiveszünk a kohéziós alapból pénzeket, és ezt betesszük az ablakokba, de hogyha nem lesz kohéziós ablak, akkor ezek a pénzek átkerülnek egy másik alapba, mondjuk a KKV-kre, vagy az Invest EU-ba, de akkor mi történik az állami támogatásokkal? Ugyanis az Invest EU-ban nincsenek állami támogatások de ezeknél a projekteknél, és ezt Katajnán úrtól is megkérdeztem, hogy hova kerülnek és mi történik akkor az állami támogatásokkal, ezt még mindig nem értem. Fito képviselő. Köszönöm szépen. Én is nagyon nagyra értékelem a ma reggeli előadást. Nagyon érdekes a rendelettervezet bemutatása és úgy gondolom, hogy erről a rendeletről méreható vitát érdemes folytatni. Nagyon sok kérdés vetődik fel. Az első részben arról volt elsősorban szó, hogy milyen pénzügyi szabályok érvényesülnek, de konkrétan az egyszerűsítést jobban meg kell még vizsgálni. Hát még egyelőre nem tudjuk értékelni ezeket a javaslatokat. Nyilván pozitív a célok koncentrálása, illetve a városok, régiók szerepének növelése, az administratív egyszerűsítés. Két kérdésem lenne gyorsan. Az egyik azzal kapcsolatos, hogy hogyan értékeljük a társfinanszírozásnál a tagállamok növelt részét. Korábban is próbáltuk kérdezni, hogy a tagállamok is jóvágyásukat adták -e ehhez. A másik kérdés pedig, az elmúlt években sok problémába ütköztünk, a stabilitási e, e, paktum e, miatt egyes tagállamoknak nem fog sikerülni emelni a társfinanszírozási arányt. Aztán ami az auditok időbeli módosítását illeti, kérnék pontosítást abból a szempontból, hogy minden programnál, minden alapnál, minden irányító hatóságnál egyetlen testület lesz, egyetlen minősítés és egyetlen audit. Szeretném tudni, hogy az egyszerűsítés hogyan fog megvalósulni. Itt fontos lenne a pontosítás az egyszerűsítés szempontjából, nem mindegy, hogy hogyan alakul ez majd. Hána asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Breska úrnak ez érdekes bemutatót a bizottsági javaslatról. Rögtön rátérek a frakcióm részletes kérdéseire. Mennyire látják kritikusnak, hogy az idékfejlesztési alapot kivették a, a keretrendeletből? Ez ellentmond az egységes szabálynak. Miért gondolja az Európai Bizottság, hogy így jobb, hogy egyszerűen kiveszik a CPR-ből a vidékfejlesztési pénzeket. Jó lenne ezt újra integrálni már csak azért is, mert így hatékonyabban lehet az EU pénzeket felhasználni. Másrészt üdvözlendőnek tartjuk, hogy az Európai Szociális Alap integráns része maradjon a szociális, ennek a politikának. Egy erős szociális alapot támogatunk. A kérdésem az, hogy az ESF mennyiben része, tehát százalékosan. Az abszolút számokat megkaptuk, de százalékosan, tehát arányosan az ESF-ről nincsen adatunk. Talán nem láttam. Az is lehet harmadik pont. Azt látjuk, hogy a rendeletet úgy karcsúsítani akarják, ezt világosan látjuk. Látjuk azt is, hogy egyes elemeket a mellékletbe helyeztek, hát ez egy optikai kérdés persze, de egyes elemek mégiscsak teljesen eltűntek. Ön is elég jól bemutatta ezt a mai napon Például, ami a, gross, a nagy projekteket illeti, a, a szakaszos végrehajtást, vagy az addicionalitás elvét, illetően zöldként ezt nem csak egyszerűsítésként látjuk, hanem egyfajta politikai változás a beruházási szabványok esetében, horizontális elvek, mint a diszkrimináció ellenesség, vagy az egyenlő elbánás, ez eltűnt a kritériumok közül, és más pontokon tűnik fel az enabling condition keretében. Vagyis a kérdésem most az lenne, hogyan lehet biztosítani azt, hogy ezek a horizontális elvek, mint a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő elbánás nem hígul fel és hát mert, mert nincs benne a cikkekben. És miért nincs benne a cikkekben ez a következő kérdés? Másrészt pedig azt is látjuk, hogy az Európai Bizottság jól láthatóan a felelősség elől menekül valamennyire, például a nagy projektek kapcsán, mert már nincsenek ma- nagy projektek például. Itt mely milyen szerepet játszik a, a nagy projektek esetében az Európai Bizottság? Nem látjuk ezt a kontroll szerepet, amit mi szükségesnek tartjuk a bizottságnál, mert az unió érdekeit is védeni kell, Utoljára nem utolsó sorban az előttem szólók is elmondták már, hogy aggódunk egy kicsit az alacsony társfinanszírozási ráták miatt. Jó, persze, Szükség van a saját hozzájárulásra a tagállamok részéről, hogy a beruházásoknál egy saját felelősség is megjelenjen, de azért egy kicsit látjuk a kockázatát annak, hogy a helyi nemzeti büdzsékből a túl magas hozzájárulás egyfajta diszkriminációhoz vezet, mert már csak a gazdagabb régiók és települések vehetnek részt ezekben a programokban. Ezt alaposabban meg kell vizsgálni. Köszönöm. Thank you. Let me... Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni arra, hogy az óra ketyeg, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy tartsa be a hozzászólási időt. Alle, alle domande. Köszönöm, rögtön a kérdésekre térnék rá. Egy kicsit zavarban vagyunk Továbbra is ellentmondás van az európai szemeszter és a kohéziós politika között. Vannak a makroökonomiai feltételek, fel lehet függeszteni a kifizetéseket az operatív programok esetében, hogyha a tagállam nem tartja be a tagállamokra lebontott specifikus ajánlásokat Másrészt nyilván Európának a befogadást kell ö, előtérbe helyeznie, a kohéziónál nem a biztonság javítása a fő szempont. Ezeket jól el kell választani egymástól a foglalkozási szakbizottság a gazdája bizonyos strukturális támogatásoknak. Úgy gondolom, hogy a strukturális támogatások a kohézióhoz nem kötődnek, 23 milliárd eurót javasol mégis az Európai Bizottság. Nem értem, hogy miért van ez az összekapcsolás a kettő között mi ellenezzük a társfinanszírozás csökkentését, hiszen a stabilitás és növekedési paktum kötelező. A deficitből nem lehet levonni a strukturális finanszírozási összegét. Úgy gondolom, hogy kompromisszumot kell majd kötnünk, és módosításokat fogunk javasolni. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, ezek nagyon fontosak, nagyon fontos a kiválasztásuk, nem szabad, hogy trustfundokhoz, meg spekulatív kötvényekhez folyamodjanak. Garanciákat, ellengaranciákat kell uh, biztosítani. Az is fontos, hogy a crowdfunding, a peer-to-peer -peer és a szociális kölcsönzés formáit előtérbe helyező. Köszönöm. Were... Köszönöm szépen. Akkor most megadom a szót Novakov úrnak, a társjelentéstevőnek, úgyhogy páncsoljam. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a tolmácsoknak, hogy itt vannak és a körülmények ellenére dolgoznak. Köszönöm szépen a prezentációt, és több konkrét kérdést szeretnék feltenni. Néztük a számokat, néztük az adatokat, és a kérdésem az, hogy az Európai Bizottság milyen szinten tud majd hozzájárulni ahhoz, hogy ennek a javaslatnak az elfogadása gyors legyen. Ugye azt szem előtt kell tartanunk, hogy körülbelül egy év van ennek a munkának az elvégzésére, és a legutóbbi alkalommal ez a munka három évet igényelt. A kérdésem az, hogy kaphatnánk-e némi kiegészítő információt a kis projekt alapról, hogyan jött létre ez a kezdeményezés, hogyan fog ez majd működni, és milyen eredményeket várnak a kis projekteket támogató alaptól. És volna még egy kérdésem, méghozzá az, hogy a kohéziós alap és a CEF kapcsolata milyen, valamint hogy az a 30 milliárd, ami most a kohéziós alapba kerülhet, az ön szerint elégséges minden egyes kedvezményezett számára fontos projektekre egy 7 éves periódusra? Köszönöm. Köszönöm szépen, meghallgattuk tehát a kérdéseket a szakbizottság részéről a CPR kapcsán az első napirendi pontunknál, úgyhogy most várjuk a válaszokat. Köszönöm szépen. Most of them are very pertinent. Köszönöm szépen, igen, csak konkrét kérdéseket tettek fel. Remélem nem lesznek csalódottak, lehet, hogy nem tudok meggyőző lenni egyes válaszoknál. Az elejével kezdem. Egyetértek Lambert von Nistelrooy-jal, igenis igyekszünk a jó elemeket megőrizni, ez a célunk, és igyekszünk stabilitást megőrizni, tehát a jó elemek, amikről tárgyaltunk az Omnibusban, például azon rendelkezésekről, tehát az auditoknál, tehát azt gondolom, hogy ezek a magatartási kódex, egyebeket már említettem, hogy igyekszünk megőrizni, ami jól működik, de egyszerűsíteni is akarunk természetesen. Például a konzultációk, a nyilvánossággal ezt szem előtt tartottuk. A leginkább jelenlévő aggály, amit a kedvezményezettek, a programmenedzserek említettek, az a bonyolultság volt. Ez mindenhol megjelent hogy szükség van az egyszerűsítésre, amit szándékosan csináltunk ezek után, az az, hogy a, csak azt akarjuk szabályozni, amit véleményünk szerint kell, de és nem abból indulunk ki, hogy mi történhet a legrosszabb esetben. Nem ezt akartuk szabályozni. Tehát ez egy eltérés a jelenlegi gyakorlattól. Azt gondolom ebben az összefüggésben kell látni a dolgokat, és a Novakov által feltett kérdéseket is így, innen vizsgáljuk. Van-e értelme annak, fel, van-e értelme, hogy felvizsgáljuk azokat a részeket a rendőred, amik nem változtak meg? Hát vannak itt bizonyos elemek, és remélem a tanács ugyanabba az irányba indul majd el, hogy amiben egyetértünk először a szabályozók, hogy helyes úton indultunk el, E, ezen az alapon próbáljuk ezeket a vitákat a lehető leggyorsabban lezárni, mert minél tovább várunk, annál nehezebb lesz a program igazgatás számára a jogbiztonság nélkül kezelni a kérdéseket. E, ez némileg ráutal arra, hogy mi lesz a válaszom a Novakov féle kérdésekre, tehát a lehető leggyorsabban igyekezünk elfogadni. Visszatérve most a Fanny kérdésre, tehát egyelőre nem volt ö, alkudózás, ö, tehát a, a felvetett kérdésekről, hát én pontosan nem tudom, mi történik a, a színfalak mögött, de amit eddig láttam, és a panaszokat is hallottuk jó néhány tagállam részéről, az meggyőz arról, hogy ö, nem nem túlságosan elégedettek a tagállamok az eredményekkel, tehát úgy látszik nincs akkora befolyásuk, mint szeretnék. Most ezt elmondtam, egy sor mutatót bevezetünk. Klíma, migráció, erről beszéltem, mert ez rámutat arra, hogy milyen szakpolitikákat akarunk kezelni ezek, ezen a területen is, tehát azon régiókat és tagállamokat kell támogatni, akik nagy erőfeszítéseket tesznek ezen a területen, és abszolút legitimnek tartom azt, hogy egy sor új indikátort, mutatót vezessünk be, amely erre reagál. És a biztonsági hálóról is beszéltem. Senki sem veszített többet 24%-nál, ezt is említettem. Persze ez lehet önkényes. Mondhattuk volna a jelenlegi ö, periódusban, ez 44, mínusz 44% volt, tehát lejjebb vittük a biztonsági hálót, tehát magasabb szinten van, ha úgy akarjuk, vagyis van-e mögött egy rendszer, a veszteségeket csökkenteni akarjuk, mert politikailag ennél nagyobb veszteségeket nehéz lenne keresztül vinni. Tehát jó, hát de még nem kezdődött meg a, a tárgyalás, az alkudozás a folyamatról. Az EU Invest hogyan fog működni? Úgy gondoljuk, hogy főleg az elején, amikor a tagállamok, a régiók választanak, hogy mit akarnak csinálni, például pénzeszközöket közös menedzsment alá helyezik, tehát nemzet és regionális pénzekkel együtt kezelik ezt, vagy jobb nekik az, hogy az Invest EU-ba, eu mennek. Itt van erre lehetőség. Időben szólnak egy partnerségi megállapodás keretében, és azt mondják, hogy itt van egy összeg, amivel hozzájárulunk az Invest EU-hoz, hogy ilyen és ilyen politikai célokat érjünk el, szakpolitikai célokat. Miért akarjuk ezt? Ezt már elmondtam. Egyszerűen vannak itt a, az állami támogatásokra vonatkozó szamályok. Itt eleget kell tenni az EBB elvárásainak is, természetesen az Európai Bizottságnak is, és azon régiók és tagállamok számára az érdekes lehet, amelyeknek adminisztratív kapacitásbeli hiányosságaik vannak ezen a területen, és természetesen az EU hitelminősítési előnyöket is élvezni lehet. Ez egy jó dolog, és a tagállamok szintjén ez utána nem jelentkezik, tehát, de senkinek sem meg ezt kell tenni, ezt opcióként kínáljuk fel, ez hoz a kohéziós célok elérése érdekében ezt meg lehet tenni, de nem kötelező hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A fővárosi és vidéki területek közötti különbségekkel nagyobb rugalmasságot kínálunk, úgy próbáljuk ezt kezelni a finanszírozás során. Egyelőre ez korlátozott a 3% ami mobil eh, a jövőben ez magasabb lesz, mondjuk 15% az egyik irányba és korlát nélkül a másik irányba vagyis nagyobb rugalmasságot látnánk ezen a területen, de vannak más rendelkezések is, amelyek ilyen irányba hatnak, majd ezekről beszélek még, ami a Westfál asszony által feltett kérdéseket illeti, hát a vidékfejlesztés, majd visszatérek az ERDF kohéziós alapfinanszírozásnál erre a témára, hogy miért vezettük be ezt az új szakpolitikai céltartást. És a társfinanszírozási ráták tekintetében ezt többen felvetették önök közül, még egyszer ismétlem, nincsen ennek tudományos kalkulációs alapja tehát itt azt gondoljuk, két elemből áll ez. Az egyik gyorsan elmagyarázható. Nem akarjuk visszaigazolni az addicionalitást. Nem akarjuk, hogy bevételt generáljanak. Tehát nem akarjuk a jogosultságot vizsgálni. Ezek olyan területek, ahol gyakorlatilag visszalépünk egy lépést. Másrészt viszont úgy gondoljuk, hogy a, megtérítjük az áfát, adott esetben túlfinanszírozzuk, itt nem gyorsan kell lépnünk, nem lehet a társfinanszírozásokhoz hozzányúlni ilyen módon, mint már korábban említettük. Most visszatérünk a válság előtti társfinanszírozási rátákhoz, tehát valamikor 75% volt a maximális társfinanszírozás, és az áfa nem feltétlenül volt téríthető hogy érvényesíthető. Tehát oda térünk vissza, ahol már voltunk, azt gondolja, hogy 2021-ben megvan minden okunk arra, hogy ezt tegyük újra, hogy erre a szintre lépjünk, és hát ja, majd kiderül a tárgyalásokon, hogyha a társfinanszírozási rátákhoz hozzányúlnak, akkor az csak felfelé megy, egy irányba tud menni. A tanács is gyorsan egyetért abban szerintem, hogy jó lenne, az az e, az EU többet fizetne, és a nemzeti zsebekből kevesebbet kéne hozzájárulni. Malletti Csasszony azt hiszem szintén kérdéseket tett fel helyi a helyi fejlesztési hozzájárulások. Szerintem az itt nincsen változás. Az intelligens specializáció, ez az egyes számú új politikai cél, alá esik ez, és alapvető változást jelent itt, hogy az intelligens specializációs stratégiák alatt, ami az egyes cél alatt szerepelnek, a tagállamok és a programmenedzserek képesek lesznek az ERDF-t, a regionális alapot felhasználni, hogy támogassák a szakképzést, szakmai továbbképzést. Azt gondoljuk fontos, hogy az innovációba, innovációba akarunk beruházni, akkor szakképzett munkára van szükség az helyi szinten az ERDF-t, az ESF-et érdemes kombinálni szerintünk, mert így tudjuk egy finanszírozási pályára állítani az egészet. Nagyon fontos, hogy az egyes számú politikai cél alatt az intelligens specializáció keretében egy tipikus ESF kiadást is tudunk támogatni. Tehát a szakképzésről beszélek és Olbricht úr kérdéseire térek rá, ezek után egy sor alapról beszélünk, hogyha pénzről beszélek, a kohéziós politikáról beszélek, szociális alap, regionális és kohéziós alap, de ezek az egyes területek, itt a különböző részei vannak a kohéziós politikának, tehát fejlett, kevésbé fejlett, lemaradó, is nem ugyanazokat az allokációs módszereket alkalmazzuk, különbözőek ezek, tehát négy különböző módszerünk van, ami négy különböző elosztási kalkulációt is jelent valójában. Elég bonyolult ez hogy a kohéziós alapot miért csökkentettük. Még egyszer mondom, a megközelítésünk nem az volt, hogy bárkit is büntetnénk az volt a megközelítésünk, hogy a kohéziós alapot mesterségesen növelték meg azon államok vonatkozásában, akik 2004 vagy azt, azt követő időszakban csatlakoztak. Miért mesterségesen növeltük ezt egyharmadra a borítékban, mert azt gondoltuk, hogy fontos az infrastruktúrával való beruházás meg a környezetvédelemben. Ha megnézzük a programok következő generációját, és végig gondoljuk a mostanit, mondjuk kezdve 2004-el, és 2023-ig, és itt nagyon súlyos infrastruktúrális finanszírozást látunk ezen időszak alatt. Úgy gondoljuk, hogy 20 év után nyilvánvalóan persze még az infrastruktúrára költeni kell, de az innovációba, az oktatásba több pénzt kell tenni, vagy környezetvédelem, energiahatékonyság előtérbe kell, hogy kerüljenek. És ezt nem lehet a kohéziós alapból finanszírozni, ezért szándékosan, tudatosan döntöttünk út, nem lesz ez a mesterséges felfújása a kohéziós alapnak, hanem elosztjuk a pénzt más területekre, regionális fejlesztésre, szociális alapra, amelyek kezelik ezeket a problémákat de hát általában a politikot ez nem érinti, itt egy, e, egy belső e, eltolódásról beszélünk e, a politikon belül. Az EU, Invest EU témája újra a stabilitás és növekedési paktum, a társfinanszírozás témája, az Európai Bizottság javaslatot készített, egy európai stabilitás mechanizmus ügyében, de hát nyilván a parlament foglalkozik ezzel, de az Európai Bizottság javaslata az, hogyha tényleg van egy tagállam, amely gazdasági, pénzügyi nehézségekbe keveredik, mi történik ilyenkor, hol takarítanak meg először, és az a nemzeti társfinanszírozás, és ezt támogatja az EU, tehát hogy ezt a társfinanszírozási rátát lehet csökkenteni, és ez egy erős jelzés véleményünk szerint a nemzeti beruházások, ahol a kohéziós politika működhet, ott ebben segítünk. Tehát ha vannak nehézségek a tagállamok számára, akkor az első terület, amiket támogatunk, azok éppen a mi programjainkkal függen, függenek össze. Itt eh, azokat a félelmeket kezeljük, amelyek a nemzeti társfinanszírozás miatt keletkeznek, és adott esetben problémát jelenthet ez a, az államháztartási hiány kapcsán eh, a vidékfejlesztést miért vezeti ki, nincsen konkrét válaszom erre, meg nekem se a legjobb válasz talán a közös mezőgazdasági politika alapvető reformon megy keresztül, egyre inkább elindultak egy olyan rendszer irányából kaptervek lesznek, ahol célokat határoznak meg, amiket el kell érni, tehát a túlszabályozós útjáról ők is le akarnak térni, és úgy értettem én ezt, hogy aggódtak amiatt, hogyha a reform részei, tehát itt a vidékfejlesztésről beszélek, tehát a tárgyalás témája lesz, és ezt kivonják a mezőgazdasági terület alól a tanácsban és a parlamentben is, akkor nagyon nehéz lenne biztosítani, hogy konzisztens reform alakuljon ki mert tudjuk, hogy különböző szabályok jönnek majd létre a, a, a tárgy függvényében, és el kell, hogy mondjam, a kap reformjának az integráns része, ezért úgy gondoltuk, hogy maradjon ez egy, vagy gondolták, hogy maradjon ez egy jogi szabályozási csomagban egy-két téma, aztán szerintem majdnem mindenre válaszoltam. Valóban a 373 milliárdból 100 milliárdot a szociális alapra szánnak. Ez egy nagyon konkrét szám, amit itt a bizottság a saját jogszabályában javasol a szociális alap ügyében, és úgy gondolom ez még növekedett is. Szerintem egy további kérdés volt Várner asszonytól. A megkülönböztetés témája nem akartuk megismételni, ami mindenhol szerepel, tehát a kohézió, vagy a horizontális kérdések. Tehát ezt mindenhol be kell tartani. Nem kell, tehát ha egy szabályt mindenhol be kell tartani, szerintünk nem kell megismételni. Tehát a közbeszerzés, az állami támogatás, ugye, ez alkalmazni kell az idevágó szabályokat, de ha már megnézzük, hogyha a projektek kiválasztási kritériumot nézik meg, akkor nagyon konkrét hivatkozás történik, ha kiválasztják a projekteket. Végülis ez számít, nem, hogy melyeket választják ki, akkor az antidiszkrimináció elvét mindenképpen be kell tartani. Itt de nem egy általános cikket berehetnánk az elejére, tehát horizontális elvek címmel. Mi azt mondtuk, töröljük ezt a cikket, de nagyon konkrétan lépünk fel, amikor kiválasztjuk a a projekteket, és szerintem ez a gyakorlatban sokkal fontosabb és érdekesebb lehet, mint egy általános rendelkezés. Utoljára, de nem utolsó sorban, a makroökonomiai kondicionalitás, Amato, D'Amato úr kérdezte ezt, ez alkalmazni kell természetesen, intelligensebbé tettük ezt, és van egy ilyen menekülési záradék, az Európai Bizottság ezt beír, beleírta a szövegbe, de nagyon nehéz ezt mind megszüntetni, ezt a makrogazdasági, makrofinanciális kondicionalitást, és természetesen a, a a Figyelni kell jogállamiságra is, tehát vannak egyrészt jogállami, másrészt gazdasági kondicionalitások, és az előző az egy politikai választás volt, és szerintem a testületi szinten született meg ez a döntés, hogy azt mondtuk, a makrofinanciális kondicionalitás ilyen helyet kap, ami a számok, amiket bemutattam, azok 2018-as árak voltak, konstans árak, de szeretném megemlíteni, a lehető leggyorsabban szeretnénk a különböző blokkokkal haladni a rendeletből, és a lehető leggyorsabban minél többet lezárni mindenek előtt azokat, amelyek fontosak a programmenedzserek számára, egyszerűen azért, hogy jogbiztonság alakuljon ki, és majd a, a következő előadáson visszatérek még egyes számokra. Köszönöm szépen a részletes válaszokat. Úgy gondolom, a legnehezebb részekre reagáltak. Itt a CPR-ről hallottuk a prezentációt, ez nehéz ügy. Elnézést kérek konkrét rendelkezésekről beszélünk már, itt tartunk. Jó, valóban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap a következő pont, ezt akartam mondani. Emlékeztetni szeretnék az időzítésre is. Egy kicsit esetleg rövidebben, és akkor röviden fogunk kérdéseket is feltenni. Minutes also. Free. Köszönöm, nagyon rövid lesz. Két perc, három perc. Egy dolgot szeretnék mondani, már elmondtam a szakpolitikai célkitűzéseket. Nem fogok belemenni abba, azt, amit el tudnak olvasni. Egy újdonság van, amit beletettünk a rendeletbe. Eredmény jelzőszámokat. Miért fontos ez? Azért, mert hogyha megnézzük a programokat, most programspecifikus jelzőszámokat használnak, ezeket nem lehet összesíteni, tehát programonként el lehet mondani, de ország szinten vagy EU szinten nagyon nehéz összesíteni őket, és így nem tudjuk megmondani, hogy mekkora az európai hozzáadott érték, nehéz az összehasonlítás, és az adatbázisba sem nagyon lehet beírni ezeket az adatokat. A jövőben tehát, ha lehet, a lehető legtöbb közös jelzőszámot akarunk bevezetni, hogy sokkal könnyebb legyen összesíteni és jelentést készíteni. A második dolog, amire felhívnám a figyelmüket, és korábban már jeleztem ezt, legalább a pénz egy részét a prioritásokra szeretnénk szánni egy tematikus, koncentrációs feltétel van itt, követelmény, de amikor nagyobb rugalmasságot ígérünk a tagállamoknak, akkor az úgy történne, hogy regionális szinten nem ellenőriznénk a koncentrálást, csak országos szinten. Tehát azt nem néznénk, hogy a tagállamokon belül a régiók hogyan adják össze ezt a célt, Eh, ebben lenne rugalmasság. Három tagállam csoport van itt, amelyek szegények, eh, ugye a 75% alatt vannak, aztán vannak a 75 és 100% közöttiek, és az a fölöttiek. Attól függően, hogy melyik csoportban van valaki, attól függ az innovációs, koncentrációs és alacsony karbonkibocsátási eh, követelmény. Mm, tehát egyfajta folyamatosság azért itt is érvényesül. Van egy negatív lista is olyan dolgokról, amiket nem fogunk finanszírozni, nem megyek bele a részletekbe, az a lényeg, hogy jogbiztonságot akarunk, világos viszonyokat a kezetektől fogva arra vonatkozóan, hogy mit finanszírozunk és mit nem. Volt egy kérdés a városfejlesztésre vonatkozóan és a városfejlesztés, urbanizációs fellépéseket finanszírozni akarjuk szintén egy új városi kezdeményezésben akarjuk európai szinten az összes képességfejlesztő, innovatív fellépés, ismeretek, szakpolitika fejlesztés, kommunikáció, ezeket a területeket mind egyetlen kezdeményezésben akarjuk összesíteni, és az is nagyon fontos, hogy el akarunk térni a jelenlegi gyakorlattól, ami nagyon sok nehézséget ad, nagyon sok tagállamban a településeknek, városoknak nincs képessége arra, hogy kezeljék az támogatásokat. Tehát most lehetőséget adunk majd a városoknak arra, hogy vagy maguk készítsenek elő projekteket, vagy pedig egyszerűen válogassanak projektek közül, amelyeket más testületek dolgoznak ki. Tehát projekt, szelekció, illetve fejlesztés kidolgozása, de mm, a program levezénylésében nem feltétlenül kell részt venniük, mert erre nem mindig van kapacitásuk a perem régiókkal kapcsolatban külön keret marad a részükre, és ezt arra is föl lehet használni, amit sehol máshol nem támogatnak. Működési költségek például, repülőtéri befektetések, ez egy másik példa. És ennyit akartam csak mondani, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, tényleg rövid volt. Gocolino úr a kijelölt előadónk, de ő most nincs jelen, akkor nézzük csak a koordinátorokat. Először Van Ú, úr. Köszönöm szépen. Hát nagyon sajnálatos, nagyon nagy kár, hogy az előadó nincs itt ennek a napirendi pontnak a megbeszélésénél. Ne, hát ezt, ezt most szeretném elmondani, hogy ez időveszteséget fog okozni. Lenne egy kérdés a rugalmassággal kapcsolatban a tagállamoknak a regionális működési terveket nem kell megosztani, mielőtt megállapodás történne. Láttuk látogatásokon, hogy Romániában például nagyon nagy káosz alakult ki, nagyon nagy teher volt a tagállamon központosításhoz vezetett ez. Ugye van a viselkedési kódex, mindenkit be kell vonni, de hogyha a tagállam nagyobb hatalmat kap, akkor ez újonnan koncentrációhoz fog vezetni. Van-e bármilyen garancia arra, hogy ez nem történik meg. És a partnerségi megállapodásról mi az elképzelésük? A tagállamok nagy befolyással lehetnek itt. Az EU Invest eszköz is felvetődik de hát valamikor meg kell állapodni, ugye? Ezt esetleg pontosítanám, mert az jól hangzik, hogy a tagállamok szabadabb kezet kapnak, de végül lehet, hogy csalódni fogunk. Megosztott hatáskör ez, hiszen megosztott az irányítás. Veszfál asszony. Köszönöm szépen. Koszolino urat ki kell mentenem ebben az a függésben, fontos időpontja van. Persze, fontos a témánk, egy néhány mondatot én is el tudok mondani. Egyszerűen azért, mert eh, egyrészt nagyon örülünk annak, ami már elhangzott, tényleg az összes régió a jövőben figyelembevételre kerül, ami a strukturális alapokat illeti. Ez az egyik oldal persze, Másrészt azt is látjuk, hogy csökkentések vannak, és a csökkentések minden területen fájnak, hogy úgy mondjam, akár 10% is lehet. A, a gazdagabb régiókban is fájdalmas folyamatról beszélünk, egyszerűen mert számos, vagy egy néhány projekt legalábbis nem hajtható végre, nem bonyolítható le ezek után. Az imént feltettem a kérdést a városfejlesztéssel, 85% intelligens zöldebb Európába. Ez azt gondolom egyrészt tényleg fontos, hogy utána sok minden nem marad a városfejlesztésre. Most előadóként, ugyan két éve volt már, de akkor is előadó voltam. A téma nagyon érdekel engem. Mi, ez, mi a tartalma mi ez az új városfejlesztési kezdeményezés. Nem értettem meg, szeretném megérteni, hogy ez is egy eszköz maradjon. Aztán az el az kivétele a, a rendeletből, azt gondolom, hogy az, az Urban Agenda-ra hivatkozva nagyon kell figyelnünk, hogy a vidéki és a városi térség, amit nagy nehezen összehoztunk két évvel ezelőtt, amikor világosan kijelentettük, hogy az egyik a másik nélkül nem működik, ha ez a konstrukció adott esetben széteshet, eh, ha nem vagyunk óvatosak és nem eh, alaposan választjuk ki a projektjeinket. Köszönöm szépen. Tomás Ficsasszony nincs itt, Van Miltenburg úr esetleg eh, igen, nekem is a városi kezdeményezéssel kapcsolatban lenne kérdésem, lehet, hogy a számok valahol benne vannak a szövegben, de nem találom. Mekkora keretet javasolnak az egész városi kezdeményezéshez, és hogyan ö, fogják a három ö, célra elosztani őket, ugye innovatív fellépések, kapacitásépítés van, az innovatív akciókról tapasztaltunk, és a harmadik pedig szakismeretek és kommunikáció. Tehát mekkora keretről van itt szó, 2020 után meghosszabbodna elvileg a városi program. Köszönöm. Michel asszony. Now, Okay. <laughs> Ähm, ja, vielen Dank. Ich Köszönöm szépen, én is rövid leszek. az első napirendi pontban már világossá tettük, hogy nincsen okunk a különösebb örömre látom, hogy az egyszerűsítést az Európai Bizottság be akarja mutatni nekünk, és hát a bizottság szempontjából szeretnének mindenek előtt sok mindent egyszerűsíteni. Amit azt kérdezném, vagy legalábbis hasonló irányba kérdeznék, mint Van Nistelrooy úr, hogyan jut eszébe az Európai Bizottságnak, hogy abból induljon ki, hogy egy nagyobb központosítás útján a régiók szerepe nőhet. Miből indul ki, mi milyen feltételezés ez? Honnan jön ez a gondolat? Mert pont fordítva látom a valóságot őszintén szólva, és a régiók bizottsága és a regionális képviselők is hasonlóan gondolkodnak, mint én ebben. Köszönöm szépen. Vána asszony nincs itt. Rope úr esetleg. Röviden kérem. Köszönöm, elnök asszony. Lenne néhány észrevételem. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy megfelelő kompromisszumot találjunk annak érdekében, hogy ne kelljen később megváltoztatni a programokat. Két dolog aggaszt engem elsősorban az egyszerűsítés nagyon népszerű téma minden programnál az egyszerűsítés. Megfigyelhettünk egy tendenciát, mi szerint miután európai szinten megtörténik az egyszerűsítési döntés, a tagállamok többletfeltételeket fogalmaznak meg, és a program még bonyolultabbá válik, még bürokratikusabbá. Milyen garanciákat lehet megfogalmazni? bevezetni a bizottság szerint, annak érdekében, hogy a tagállamok ne bonyolítsák agyon a folyamatokat. A második kérdés a pénzek tagállamok általi felhasználását illeti. Mint tudjuk, nagyon nagyok az eltérések a tagállamok között, de a tagállamokon belül is, például Litvániában a főváros környéke és a vidék között körülbelül egy a háromhoz a GDP aránya. Nem tervezik, hogy a jövőben nem nemzeti szinten, hanem a régiók között azok gazdagsága alapján osztják el. Mert hogyha a gazdagabb területekbe egy csomó pénzt pumpálunk, a teljes teljesítménye nőni fog az országnak, de a belső szakadék fennmarad. Lenne még egy kérdésem. Úgy döntöttek önök, hogy az átmeneti időszak országainál csökkenni fog, a, az átmeneti országoknál csökkenni fog a támogatás, illetve a tagállamok nagyobb részt kell, hogy váljanak a társfinanszírozásból. Nem gondoltak arra, hogy fokozatosan vezetik be a társfinanszírozás megváltoztatását több év alatt? hogyha átmenetivé válik egy ország, akkor hirtelen leállnának a támogatások. Demátó kollega. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon fontos ez az időszak. A korábbi vita során már eh, beszéltünk róla, hogy az intelligens eh, eh, specializációnak fontos hozzáadott értéke lehet az Európai Bizottság egyik tanulmányából az derül ki, hogy a legfejlettebb régiókba érkeznek ezek a támogatások. Hogyan tudja a bizottság ezeket a pénzeket a kevésbé fejlett régiók számára is hasznosá tenni? egyetértünk a 6%-os városokra szánt támogatással, az európai városi kezdeményezéssel szemben nagyon nagyok a várakozások. Kérdezem, hogy hogyan lehet biztosítani a phase és ennek az eszköznek a szinergiáját. Aztán az óvatosságra is intenék. A tematikus koncentráció az egyes és kettes témánál aggaszt minket kisé mert a 2014-2020-as partnerségi megállapodásban sokkal alacsonyabb volt ez az arány, talán nehéz lesz ezt elérni. Ami az újra programozás eh, lehetőségét illeti, eh, sokat küzdöttünk a mm, közelmúlt eh, természeti katasztrófái, így a földrengés miatt, ugye 5 százalék és nem 30 százalék lesz az, amiről könnyű újra tárgyalást kezdeményezni. A polgárok számára nagyon hasznos lenne, hogyha kiszámolnák, hogy a tagállamok miként használták föl ezt az 5%-os újraprogramozási lehetőséget. Kisé aggasztanak a szinergiák. Nem érthetünk egyet a nem, ért, nem lehet nem egyet érteni a Horizon 2020-szal, meg a kiválósági támogatásokkal az lesz itt a kritikus, hogy az egyes pénzügyi kockázatokat miként tudjuk kiküszöbölni a Juncker 3.0 esetében, ami egy kicsi letért a kohézió útjáról, és ezért aggaszt bennünket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Két további kérdése van a kollégáknak, kérem, hogy tényleg nagyon rövidek legyenek. Bosztinár úr, köszönöm szépen. Nehéz röviden fogalmazni, amikor számos probléma van. Most a kohéziós alapról beszélek, miközben tapsolnunk kellene, hogy a kohéziós alap és az ERFA ugyan azon rendelet alapján működik, és pontosan ezt javasoltuk mi és Jan Albrecht, hogyha nem is teljesen kompatibilis a két alap, legyenek egységesek a szabályok. Tehát ennek örülünk, de a kohéziós alapnál van néhány dolog, ami igazán riasztó számunkra. 45 kal nem kevesebbel ö, csökken a kohéziós alap a kohéziós országok számára, és ez óriási összeg. Az összekapcsolási eszköznél 10 milliárdos csoportosítást javasolt a bizottság, most már 11,1-et pontosítani kellene, hogy mi az oka ennek az eltérésnek. A harmadik dolog, a múltkor sikerült szavatolni hogy az összekapcsolási eszköznél eszköz maradjon három évig a tagállami keretben, borítékban. Ezt a három évet fenntartanánk, de csak 70%-ot lehet visszatartani az összekapcsolási eszköznél, és ez probléma számunkra, Tehát ezt a 70%-os utalást ki kellene venni a tervezetből. Több témára utalnék még röviden. Nem szerepel az energiahatékonyság, megújuló energia a lakóépületeknél jogosultként támogatásra, mint korábban. Aztán a kogenerációs és fűtő vagy hőerőművek, trigen, ugye ez egy nagyon fontos eszköze a fenntartható gazdaságépítésének. Három további aggály a társfinanszírozási hányad növelése a tagállamok esetében. 85 volt, most 70%-ot javasolnak. Ez nagyon magas. Problémák lesznek a szegény régiókban, ahol nincs társfinanszírozási képesség. Hogyan lehet ezt jónak találni, amikor tehát 70%-ra csökken az EU társfinanszírozási része aztán az a makadság, amivel a makró feltételeket továbbra is fenntartják, a parlament ezt ellenezte, és én a 3 plusz 1-es szabály fenntartását, bocsánat, N plusz 3 szabály fenntartását javasolnám az N plusz 2 helyett. Kérem, ezen gondolkodjanak el, itt nem arról van szó, hogy ki részesül, meg ki nem részesül a pénzben. És van egy általános észrevételem is, gondoskodni kellene róla, hogy elfogadhatóak legyenek a javaslatok. A bizottság azt javasolja, hogy készüljünk fel arra, hogy a a csúcson a több éves keretről megállapodjunk, és közben előkészítsük a közös szabályokat. Én nem értem, hogy ilyen javaslatok alapján úgy, hogy a társfinanszírozás csökkentésével garanciák nélkül hogyan lehet gondoskodni arról, hogy a képviselők megszavazzák ezt a javaslatot a következő ciklusban, ez problémákhoz fog vezetni. Nagyon fontos, hogy mindenki lehetőséget kapjon, hogy elmondja a véleményét, hogy haladjunk a munkával, és hogy még a választások előtt valamilyen eredményre jussunk és ne feledjük el, hogy most itt van a bizottsági javaslat, és ennek mentén kell tovább dolgoznunk. Ma tulajdonképpen azért vagyunk itt, hogy meghallgassuk a kérdéseket és a válaszokat. Máletis asszonynak van még kérdése, kérném, hogy röviden Máletis asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, nagyon sok kérdésem van igazából, de csak egyet fogok elmondani, ami tulajdonképpen kapcsolatban áll azzal, amit már a CPR-nál is CPR-nél is elmondtam. Ez az intelligens specializáció és a rossz helyzetben lévő régió kérdése. Az ERFA-ban itt vannak a clld és a helyi cselekvési csoportok, és aztán a CPR-ben is ott vannak ezek a helyi cselekvő csoportok, a local action groupok, és hogyha a mezőgazdaságról és a vidékfejlesztésről beszélünk, akkor valóban felmerül a kérdés, hogy mi itt a célkitűzés, milyen koncepciókkal dolgozunk az ERFA-ban és a CPR-ben, mert szerintem van itt némi homály. Amikor a helyi fejlesztési stratégiákról beszélünk, amik benne vannak az ERFA-ban, illetve az integrált teritoriális stratégiák, akkor mindenképpen úgy gondolom, hogy egy lépéssel tovább kellene mennünk és nem úgy kellene beszélni ezekről a stratégiákról, mint hogyha ezek teljesen leválnának az intelligens specializációról, mert ezeknek kéz a kézben kellene haladniuk, harmóniában kellene lenniük, és együtt kellene megvalósulniuk. Olbrecht úr teszi fel az utolsó kérdést. Köszönöm, én a szövegre utalnék, és nem a prezentációra, mert akkor még nem voltam itt, tehát a szövegben az van, hogy vannak speciális eszközök a városi régiókra, és hogyha jól értettem, akkor tulajdonképpen arra van, arról van szó, hogy városi innovatív cselekvéseket lehet ezzel támogatni. Ugyanakkor az információ szerint a tagállamok dönthetik el, hogy hogyan valósul meg a finanszírozás. Tulajdonképpen ez a városi agenda, ez az Urban Agenda része, vagy nem. Ezt szeretném konkrétan megkérdezni, ugyanis a szövegből, még a sorok közül sem tudom ezt sehol kiszűrni. Köszönöm szépen, Fambreska úri a szó, kérem, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen a kérdéseket. Van Miltenborg úr kérdésével kezdeném, ugyanis a kiválóság témakörében nem tett még fel senki kérdés, pedig ez nagyon fontos témakör, úgyhogy időzzünk el ennél néhány pillanatig. Itt vannak a, az állami támogatási szabályok, ezek rendkívül bonyolult szabályok, és az általános csoportmentesség rendelet felülvizsgálata a DG Competitionnél most zajlik, nem ismerem ennek a konkrét részleteit, de ezek a kiválósági programok a strukturális alapokból és nem a horizontból kapnak majd finanszírozást. Tehát ugyanazok az állami támogatási szabályok érvényesek majd. Ezek nincsenek benne a mi rendeletünkben, mert a mi rendeletünk a strukturális alapokról szól, és nem az állami támogatásról, úgyhogy ezt valahol máshol kell lefektetni, és máshol kell szabályozni. hogy ez tulajdonképpen mit jelent a mi rendeletünkben. Ez azt jelenti, hogy nem automatikusan valósulnak meg ezek, hanem minden egyes managing hatóság maga döntheti el, hogy felkarolja az adott projektet, vagy nem. És utána a projektek beterjesztői felkeresetik a hatóságokat, és elmondhatják, hogy van egy projektünk, ami már megkapta a kiválósági bélyegzőt a bizottságtól, gondolják é, hogy ez esetleg támogatásra találhat mondjuk egy tendereljárásban, és utána magának, a kezelő hatóságnak kell meghoznia a döntést és mint mondom, ezek speciális projektek, tehát nem a hagyományos állami támogatási szabályok vonatkoznak erre, de mint említettem, volt ez nem a mi rendeletünkre tartozik. Van itt még egy kérdés az európai szemeszter kapcsán, amire szintén nem válaszoltam. Vannak kapcsolódási pontok az európai szemeszter és az alapok között. A bizottság továbbra is tárgyal arról, hogy hogyan lehetne ezeket a kapcsolatokat kihasználni, ugyanis vannak országspecifikus ajánlások, de ne felejtjük, hogy ezek országspecifikus ajánlások, és nem régiós specifikus ajánlások, úgyhogy ezeket így kell figyelembe venni az európai szemeszternél. Az országjelentéseknél és az országspecifikus ajánlásoknál is van egy rész, ami a beruházásokról és az Európai Uniós beruházásokról és a tagállami beruházásokról szól. Tehát ennek van egyfajta regionális dimenziója is, ugyanakkor ez nem egyszerű, mert ezt ö, igazítani kell az európai szemeszterhez. A tanács, tanácssal és a parlamenttel még kell majd tárgyalnunk arról, hogy véleményük szerint ez hogy lesz majd megvalósítható a gyakorlatban, mivel erről még mindig folynak a tárgyalások, erről most többet nem tudok elmondani. A városi kezdeményezés is, hogy ez mit fed le, először is 500 millió euróról van szó, ez a 102. cikkben szerepel, ez a 2018-as évre vonatkozik. Tehát tulajdonképpen az Urb Act és a tudáshálózatok, a knowledge network most egy kezdeményezésbe kerültek bele, ami pedig a városi agenda, az Urban Agenda. Itt minden városfejlesztési program szerepel, és ez természetesen bizottsági kezdeményezés. Ami városi tudás és tapasztalat cserére és projektekre vonatkozik. Visszatérve Fannisteroy úr kérdésére, hogy lesz-e recentralizáció, na most én úgy gondolom, hogy nem. Megvannak a rendelkezések, a viselkedési kódex a többszintű kormányzás kapcsán, és úgy gondolom, hogy ezek megfelelően működnek. Tulajdonképpen ez arra is válaszol, hogy mit tesz majd a bizottság, hogyha nem neki kell elfogadnia a nagyobb projekteket. Na most a, akkor a bizottság a monitoring szintjén nagyon komoly feladatokat vállal majd, ugyanis itt van a projektek kiválasztási kritériumainak kidolgozása, amit el kell küldeni a bizottságnak, mielőtt a projektek kiválasztásra kerülnek. Tehát ott leszünk, ott leszünk a tűzvonalban, de nem a projektek kiválasztásában dolgozó majd, hanem a projekt kiválasztásához alkalmazott kritériumok kidolgozásában. Tehát nincsen recentralizációs kockázat, ez nem fog megtörténni, és megerősítettük mind a bizottság, mind pedig a monitorozási bizottság hatásköreit. A városfejlesztésről azt tudom elmondani, hogy itt döntéseket kell meghozni, választani kell. Vannak az innovációs, koncentrációs, a CO2 csökkentésére vonatkozó célkitűzések, és a kérdés az, hogy figyelembe kell venni, hogy vannak más célkitűzések, amelyek szintén támogatásra várnak. Meg kell nézni például a lakhatást, a szociális kérdéseket, de úgy gondoltuk, hogy a 6 az erfán belül a városi fejlesztésre tulajdonképpen jó egyensúlyt jelent. És akkor ez tulajdonképpen Bostináru úr megjegyzéséhez elvezet minket. Foglalkozunk lakhatással. Az ERFA alatt vannak marginalizált csoportokat segítő lakhatási politikáink, ez a négyes politikai célkitűzés alá tartozik. 11 milliárdunk van erre a CEF-en belül, és úgy gondolom, hogy ez a finanszírozás megfelelő lesz, és ez okozta a különbséget a két összeg között. És lenne még egy utolsó megjegyzésem a kohéziós alapról. Tehát itt is döntést kell hozni, választani kell. Vagy azt mondjuk, hogy az oktatás, az innováció, a készségfejlesztés fontos számunkra, és erre helyezzük a hangsúlyt és akkor ehhez meg kell találni a pénzeket valahol. És mi úgy gondoltuk, hogy a kohéziós alapot visszahelyezzük ennek normális méreteihez, mondjuk Görögország és Portugália esetében itt 12-18 százaléknál vagyunk, és mondjuk nem 33-nál, mint egyes új tagállamokban. Ugyanis úgy gondoljuk, hogy máshol is vannak igények. Tehát, hogyha így döntünk, akkor ez így történik. Viszont, hogyha úgy döntünk, hogy a környezetbe, az infrastruktúrába és a közlekedésbe akarunk befektetni, azt is lehet, de akkor megint fel kell fújni a kohéziós alapot, hogy ezt megtehessük, de mind a kettőt egyszerre nem lehet megtenni, ugyanis nem végtelen ez a boríték, amivel rendelkezünk. Ez volt a mi javaslatunk, de természetesen lehet erről vitázni. De azért ne feledjük el, hogyha a kohéziós alap csökken, az nem jelenti azt, hogy egy-egy tagállamnak juttatott támogatások csökkennének. Ez nem azt jelenti. Csak a szociális alap, az ERFA és a kohéziós alap között máshogy osztjuk el a pénzeket, hogyha kevesebb készséget akarunk és több utat, akkor akkor a status quo marad, hogyha máshogy döntünk, akkor máshogy osztjuk el az alapok között a pénzt. Beszéltünk a gold platingről, és arról, hogy lehet-e ezzel kapcsolatban tenni valamit. Hát azt tudom mondani, hogy semmit, csak azt mondhatjuk a tagállamoknak, hogy ne hozzanak új szabályokat a mi szabályainkon túl, megpróbálhatunk nyomást gyakorolni, de tenni nem tehetünk semmit. Nagyon sok tagállam rendkívül konzervatívan gondolkodik, és nagyon sok visszautasítja a leegyszerűsített kifizetési opciók használatát sajnálatos módon. És hogy Maletics asszonynak is válaszoljak, szeretném elmondani, hogy miért vannak most a CPR-ben helyi szabályok, és nem az ERFA-ban. Na most ez azért van, mert ezek olyan szabályok, amelyek nem csak az ERFA-ra vonatkoznak, hanem a szociális alapra, a tengerügyi és halászati alapra, a vidékfejlesztési alapra, ugyanis van egy keresztutalás a vidékfejlesztési rendeletben a CPR-re. Ezért gondoltuk, hogy mindennek be kellene kerülnie a CPR-be. Tehát nem csak egy alapról van szó, amely hozzájárul a lokális fejlődéshez és az ITI-okhoz, hanem ez nyitott minden egyes alap esetére, mint ahogy mondtam, még a vidékfejlesztési alapra is. Éppen ezért ezt nem az ERFA-ba tettük, hanem a CPR-be tettük. Köszönöm szépen! Van Nistelrooy úr szeretne egy kiegészítő kérdést feltenni? Igen, igen. Hát beszéltünk arról ugye, hogy itt van ez a torta, ami most lehet, hogy kisebb lesz, de hogyha ugyanazt a torta szeretet adjuk a szociális alapnak, és megnyírváljuk a kohéziós alapot, akkor az összegek ugyanazok maradnak, mint az elmúlt esetben, de hogyha ez történik, akkor az én családomban valaki fellázadna, hogyha így osztanánk el a tortát. Hát nagyon érdekes, hogy tortákról beszélünk, mondja az elnök asszony. Jó lenne, hogyha most már más példákat hoznánk elő, és nem tortákat. Válasz. Sajnos nem tudok jó választ adni erre a kérdésre. Valóban ugyanaz az összeg áll rendelkezésre, 10 milliárd, és ez 2011-től indulnak ki a számítások, tehát a 2018-as árakon a 10 milliárd azért nem ugyanannyit ér, mint 2011-ben, úgyhogy ha reál értéken nézzük, akkor ez azért kevesebb. Ugyanakkor gondolom, hogy azért mindenki el tudja képzelni, hogy nagyon komoly viták voltak az átcsoportosítások kapcsán, hogy mekkorák lesznek az összegek, és hát ez volt az a kompromisszum, amit a bizottságban megtaláltunk. Ezt tudom elmondani, nem tudok ennél jobb érveket felsorakoztatni. Összességében úgy gondolom, hogy ez kiegyensúlyozta a különböző prioritásokra szánt összegeket. Ennél jobb magyarázatot nem tudok adni. Köszönöm szépen. Három koordinátor itt van a teremben, úgyhogy szeretném megkérdezni, hogy át tudjuk-e tenni a következő napirendi pontot ma délutánra, mert még két fontos napirendi pontunk van délelőtt, amit 12.30-ig le kell zárnunk. Szeretném megkérdezni a koordinátorokat. Fanny Szteroly úr? Tehát akkor a koordinátorok ülését fogjuk áttenni, de mikorra? Délután ötre mondja az elnök asszony, Fanny úr egyetért, Málesics képviselő is bólogat, úgyhogy akkor folytatjuk most a vitát a koordinátorok ülése délután lesz, és következik von Breska úr következő napirendi pontja, az Interreg parancsoljon. Uh, thank you. Um... Köszönöm. Igen, rövid lehetek újra. Az Interregről szólva, miután ezt elmondtam, ez az a terület véleményem szerint, ahol tényleg komoly változásokat jelentettünk be a jelenlegi időszakhoz képest. Meggyőződésem, mindesetre emlékeztetni szeretnék, ne beszéljünk Interregről, mint már mondtam, az összes program, és most itt a mainstream programokról beszélek, hogy az együttműködési tevékenységet régiók és tagállamok között segítse, itt az együttműködés már nem csak Interreg, hanem a mainstream programok is ezt támogatják. Egy néhány dolgot szeretnék elmondani, mi új címkét kapott. Az első dolog, és ezt már korábban mondtam, ami megváltozott, hogy összehoztuk, összevontuk azokat a jogszabályokat, amelyek az EU külső határainak együttműködését szabályozza, ez felgyorsítja és egyszerűsíti az együttműködést, tehát a külső kapcsolatokról van szó. Az nagyon fontos, hogy tagállamok és harmadik felek most egyenlő esélyékkel indulnak, ugyanaz a szavazati jogaik vannak, amikor a projekteket kiválasztják, a tartalmat meghatározzák, tehát nem az van, hogy egy tagállam előnyösebb elbírálást kap, mint egy partnerország. Mindenki ugyanonnan indul, hogy úgy mondjam. Aztán a tengerészeti együttműködés is új ezen a területen. Ezt bevontuk, ezt a területet az úgynevezett a transnacionális együttműködésbe a tengerfenékkel kapcsolatos területen. Ez a finanszírozás nagy részben meghatározza, és azt kell, hogy mondjam, ezzel lehetővé tesszük, hogy a bilaterális határokon átnyúló projektek folytatódjanak. Tehát ez az együttműködés transnacionális pályájára kerül, és nem marad a CBC a határokon átnyúló együttműködés szabályozott területen. Ez egy stratégiai döntés, ami meghatározza az elhelyezést, tehát nagyobb hatást érünk el, hogyha az összes állam egy adott CBC-n belül működik együtt, aztán egy új konkrét komponens is erőkerült a perifériás területekre nézve, a távoli területekre nézve, az EU-n kívüli mm, területekről, területeket is ebben mondnánk, itt nagyobb, nagyobb rugalmasságot kívánunk biztosítani az együttműködésnek, és utoljára még elmondanom az interregionális innovációs beruházások témája, mit akarunk ezzel. Itt beruházási pilóta, pilot projekteket, kísérleti projekteket lehetne indítani olyan régiókban, amelyek az intelligens specializációs stratégiákat követik ugyan prior, ugyanazon prioritási területeken belül egész Európában ugyanazokat az értékeket kívánjuk meg támogatni, tanácsadással például e, ezek értékteremtési láncok, amelyek mindenhol jelen vannak Európában, és amiket támogatni szeretnénk, ezt közvetlenül az Európai Bizottság menedzseli. Majd a hetedik pont, e, tehát rögtön e, majd még erről külön beszélek, de most egy újabb diát mutatok Vegyük a szakpolitikai célokat, már elmondtam a regionális fejlesztési alap kapcsán a célokat. Ez vonatkozik az Interregre is, amit ott elmondtam, viszont van három dolog, ami ehhez még hozzájön, ez kiegészíti itt, megvan a lehetőség, de ez nem változás. Az ESF-fel összefüggő akciókat is támogatni lehet. Tehát az, ez ERDF ESF területeket is finanszírozni tud. Aztán Írország esetében egy nagyon konkrét rendelkezés szerepel a béketeremtési céllel, a, vagy a béke megőrzési céllal a Brexit utáni időszakban, aztán egy újabb cél az első, hogy az Európai Bizottság egy közleményt készített elő a határ eh, átlépési problémákkal, akadályokkal kapcsolatban, és eh, itt azt támogatjuk az olyan eh, határokon átnyi, átnyúló fellépéseket támogatjuk, amelyek megszüntetik az ilyen szűk keresztmetszeteket a határon, és aztán hozzájön még a biztonság témája, és ez a határ őrizet, a határfelügyelet témáját öleli át. Ezek a szakpolitikai célok, amelyek az Interregnél pluszban jelentkeznek. Aztán további fontos dolog, tematikai koncentrációról is beszélni lehet, most nem akarok kitérni egyenként erre, annak érdekében, hogy stratégiaibb legyen a megközelítésünk, és ne csak adhok projektek legyenek. Abból indultunk ki, hogy legalább egy bizonyos összeget kiválasztott politikai célokra költsünk. A jogi és administratív szűk keresztmetszeteket szeretnénk kezelni a határmenti térségekben. Van, önök is tudják, hogy vannak makroregionális stratégiák, 19 tagállamot fednek ezek le. A célunk az, hogy minden egyes stratégia a makrorégiók kapcsán egy transnacionális programot jelentsen ugyanazon földrajzi területre terjedjen ki úgy gondolom, a következő diára térek rá. Egy alacsonyabb társfinanszírozási rátából indulunk ki, elvileg ez 70%-os általános szabály az Interregnél eleve, de el kell, hogy mondjam, a külső határoknál egy kicsit magasabbra mehetünk, itt 85% a mi javaslatunk, mert azt gondoljuk, hogy ez ilyen jellegű együttműködés nagyobb támogatást kell, hogy élvezze, mert nehezebb végrehajtani. Nem térek ki most a részletekre a további kérdésekben, aztán a jogosultsági kérdések kikaphat ilyet, itt a nagyobb jogbiztonság a cél, aztán a kisebb projektek finanszírozása, amit egy határokon átnyúló jogi testületnek kell kézbe vennie, és így tudjuk a legjobban támogatni a programokat és projekteket. Azt hiszem 20 millió euró az a határ, amit a kis projekt alappal lehet finanszírozni. Említettem már az egyszerűsítési elemeket is, ez a mainstream programokra is vonatkozik, áfa, technikai segítségnyújtás és nincsenek követelmények a bevétel teremtéssel kapcsolatban. Itt egy dolgot még megemlek, megemlítenék, még az auditokkal, az ellenőrzéssel kapcsolatban. Korábban minden egyes Interreg programot külön-külön auditáltak. Tehát mindegyik kapott egy auditot. Nagyon alacsony egyébként a hiba arány. Sok éve azt látjuk, általában 2% alatt marad ezért úgy döntöttünk, hogy javaslatot készítünk arra nézve, hogy lesz egy minta, egy egyszerűsített, egységesített minta az auditra, az összes interreg határokon átnyúló programra nézve, ezen egyszerű minta alapján még az is előfordulhat, hogy bizonyos programokat nem auditálnak egyáltalán. Összességében sokkal kisebb lenne az audit teher, tehát az, az egyedi audit helyett egy minta audit lesz véletlenszerűen kiválasztott alapom, mert azt látjuk, hogy az interreg programok jól működnek, egyszerűen nincs szükség arra, hogy ilyen súlyos rendszereket alkalmazzuk, mint napjainkban. Ezzel a végére is értem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Folytatjuk a koordinátorokkal ezek után, vagy az előadóval. Koordinátorok? Nem? Ari Monor. Köszönöm szépen meggyőződésem, hogy az Interreg, mint ön éppen most mondta, az elmúlt időszakban nagyon jól működött, és a szememben ez az európai együttműködés lelke, az európai többletérték a határok mentén. Nagyon jól lehet ezzel reklámot csinálni, határokon átnyúló projekteket együtt bonyolítunk le. Ezért szerencsésnek tartom, hogy az Európai Bizottság az Interreg programban szükséges pénzeket irányzott elő. Ezt követelményként meg is fogalmaztuk. Azt mondtuk a bizottságnak, adjatok pénzt, hogy a projektek továbbra is működni, élni tudjanak, és így az európai többletérték tényleg világossá váljon. A szöveggel kapcsolatban ezer kérdésem van persze, de hát kevés időm marad. A kilencedik cikknél azért azt szeretném megtudni, hogy két részt nagyon megemeltek, a második részt, az, el, az első részt pedig 74%-ról 52,7%-ra csökkentették. Miért történt ez a nagy csökkentés itt? Mi az objektív kritérium a a contingent functional areas területen, ez angolul így hangzik, mit jelent ez valójában? Aztán a 61. cikknél is erről már beszélt, az interregionális innovációs beruházások, ez egy új jelenség. Ön el is magyarázta imént, őszintén szólva nem értettem pontosan amit mondott, de hát valószínűleg nem sokára megtudom, hogy mit értünk ez alatt, de amit ér, jól értettem, a 61. cikk azt határozza meg, hogy az Európai Bizottság igazgatja ezeket a projekteket. Az Interregnél számomra a többletérték éppen az, és a kohéziós politikában a többletérték éppen az volt, hogy az országok és a régiók csinálják a projekteket, főleg az Interregnél, ahol határokon átnyúló módon kívánunk partnerség keretében felépíteni valamit. Milyen objektív kritériumok szólnak amellett, hogy ezen projekteknél az ötödik komponens esetében kizárólag az Európai Bizottság dönt, hogy mi legyen, mit csináljanak? Aztán az utolsó kérdés, a 21. cikk a kis összegű projektekről van szó, ez a people-to-people projektek, amelyek az intergovernance alatt szerepeltek már. Köszönöm szépen, Westfál asszony. Köszönöm szépen. Most a saját jelentésemről szólok. Azt gondolom, egy kicsit um, savanyítanom kell a helyzetet, hát szerintem hiányzik a finanszírozás egyelőre. A jövőbeli kohéziós politika esetében ezt már le is írtuk, és ezt el is fogadták. Tehát éppen azért, mert a határokon átnyúló intézkedések összességében ilyen sikeresek, és ez az, ami tényleg összetartja Európát valahol, ettől Európa, Európa, ezért szeretnék, hogy erre többet költsünk, és több pénzt adjunk ebbe a erre a területre, mert jelentős többletérték is keletkezik, de hát pont az ellentétje történik, pedig ezt korábban elmondtuk. A javaslat azt tartalmazza, hogy ezúttal kevesebb pénzt adunk éppen ezen interreg programokra, és erről azt gondolom, hogy ezt érdemes lenne alaposabban megnézni, talán még adódik valami a társfinanszírozási ráta, erről is beszélnünk kell még szerintem, mert ebben is problémát látok. Két kérdésem van. Hasonlóan látom, mint Pascal. Nem értettem pontosan, pedig alaposan odafigyeltem. Engem az érdekelne, hogy ez a kis projektek eh, terület hogyan eh, kap finanszírozást. Eh, talán erről még beszélnünk kellene. A következő pedig ugyanebben az irányban mutat. Van-e példa arra, tehát hogy csak elképzeljem a határokon átnyúló közös projektek esetében, tudnak -e erre példát mondani, talán akkor jobban megérteném, mire gondolnak. Lehet, hogy más már megértette korábban azt, amit itt elmondtak. Köszönöm szépen. Tomácsics asszony? Nem, nem kér szót. Damato asszony, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság eh, javaslata az Interreg célkitűzésekkel kapcsolatban több eh, változtatást is eh, javasol. Nem vagyunk elégedettek, ugyanis 12%-kal csökken a támogatás összege, 4 milliárd euróról van szó két és fél százalékát teszi ki ez az egész kohéziós politikának a tárgyalások során további ö, csökkentések is várhatók, vagy ö, ebből a szempontból ö, viszonylag nyugodtak lehetünk? Tehát kevesebb pénzből kellene többet megvalósítani gyakorlatilag. Ö, három részből fog állni a dolog, régiók között, országok között, stb. A perem régióknál az innovációt jobban kellene támogatni. A határon túlnyúló tengeri együttműködés úgy tűnik, hogy megszűnik, 18 tengeri határon túlnyúló fontos együttműködés zajlik, a kék növekedés, az energia, a közlekedés, idegenforgalom témáiban. A jelenlegi programok persze kifutnak, de az új keretek között miként valósítható ez meg, erről nem beszélt a bizottság Végül pedig eh, egy dokumentum jelent meg a tengeri perem régió konferenciáján, ahol arról beszélnek, hogy a multi-level governance és a szubszidiaritás nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon, nagyobb ö, eh, teher hárul majd a kormányokra, önkormányzatokra a makro régiós stratégiákhoz kell igazodni a tengermenti együttműködésnek is. A tematikus koncentráció miatt nagyobb rugalmasság lenne kívánatos. Mit gondol erről az Európai Bizottság? Köszönöm szépen. Thank you very much. Uh, Miss Maletic, the floor is yours. Maletic asszony, parancsoljon önné a szó. Szeretnék szöbbet, többet megtudni arról az újdonságról, hogy nem lesz több IPA, CBC, hogy gyakorlatban hogy fog működni, mert hát itt a végrehajtás az IPA országokban némileg nehézkesebb a közbeszerzések, állami támogatások ügyében is eh, helyenként teljesen más eljárásaik vannak, mint amit mi használunk. Tehát az IPA országokban, a felzárkozó vagy a csatlakozásra kijelölt országban. És a következő mi lesz azokkal a proj- projektekkel, ahol két IPA ország, ahol egy tagállam nem vesz részt, ezt akkor az IPA rendelet szabályozza, és nem a CBC. Köszönöm szépen. Én is szeretnék feltenni egy kérdést, szeretném elmondani, hogy a csalódott kollégák csoportjába tartozom, mert tényleg arra számítottunk, hogy a területi együttműködés forrásainak, forrásai növekedni fognak, mert a tényleges többletérték éppen itt jelenik meg az ilyen projektekben, ez számos dokumentumban szerepel, és a jó gyakorlatokkal, a legjobb példákkal éppen a határokon átnyúló együttműködés során találkozunk, de most, hogy látom ezt a javaslatot, Fombreska úr, ön is említette, van lehetőség arra, hogy a területi együttműködésre szánt pénzekből szociális tevékenységeket is támogatni lehessen, hát a szociális alap alá esően az lehet, hogy a szociális alapból átcsoportosítsunk pénzeket a határokon átnyúló területi együttműködésre. Ugyanez vonatkozik a tengerészeti alapra, a a területi együttműködésbe került a tengerészeti együttműködés, és ez a sok országot átfogó együttműködési program. Van-e lehetőség arra, hogy a tengerészeti alapból az ilyen jellegű projektekre érkezzen finanszírozás, mert ilyen módon mindent támogatni lehet a területi együttműködési alapból, de nem számíthatunk valójában arra, hogy tényleges támogatás érkezzen a többi alapból ide. És akkor a jó együttműködés az alapok között igazából nem jól működik, ez, ez az én kérdésem az Interreggel kapcsolatban. Megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, e, elnök asszony. Néhány kérdésre én fogok e, választ adni, aztán átadom Peters kollégának a szót, mert ő az Interreg specialista. Hadd kezdjem azzal, hogy igen, valóban csalódást kelt e, a keret összeg, az nem növekedett. Hogyha megnézzük, reálértéken valóban csökkent is az összeg, és ez nem következetes, nem koherens ahhoz képest, hogy milyen nyilatkozatok születtek. Én is csalódott vagyok meglehetősen, és bízom benne, hogy a tárgyalásokon a tanácsban és a parlamentben még lehet kezelni ezt a problémát, mert mindenkinek úgy gondolom, hogy mindenki egyetérthet, hogy több pénzre van szükség az Interreg működtetéséhez. Hadd foglalkozzak azzal, hogy a tengeri alap, illetve a szociális alap miként vehető igénybe. Nos, vannak olyan, ugye az Interreg, az ERFA program, tehát elvileg nem lehet más pénzeket felhasználni, ugyanakkor a balti országoknál, eh, amikor a fő programokról van szó, ezeknek az országoknak a fő programjairól és a partnerségekről, úgy gondolom, hogy eh, nagyon furcsa lenne, hogyha a fő programok eh, valahogyan nem kötődnének a balti tengeri együttműködéshez. Tehát igazából a tengeri alap és a többi szorosan kapcsolódik ahhoz, ahogy a széles körűbb stratégiát a balti tenger mentén meg lehet valósítani. Tulajdonképpen kötelező is ezeket figyelembe venni csak azért ne legyünk tévedésben, hogy most lehet-e mondjuk a szociális alapból két milliót betenni az interregbe. Ezt csak más módon lehet tehát megvalósítani. Ami azt illeti, hogy a kettes összetevő miért növekedett, az egyes meg miért csökkent, Nos, nem azt jelenti ez, hogy elveszett volna a pénz, inkább csak azt, hogy úgy döntöttünk, hogy a határon túlnyúló részét a tengeri programoknak átvisszük máshova. Mert ugye határon túlnyúló lehet tengeri együttműködés is. Az Interreg nemzeti összetevője miatt tettük ezt, egy tenger mentén transnacionális határon túlnyúló programok egy azonos stratégia alá tartoznak, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk a két partner, mondjuk Olaszország és Horvátország mondjuk határon túlnyúló programonban vesznek részt. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenfajta határon túlnyúló projekteket nem folytathatnának a jövőben, ugyanazt a pénzt kapják meg hozzá, csak most már a kettes komponensbe került ez az együttműködés. Tehát a pénz nem vész el, nem tűnik el, ez egy stratégiai átalakítás, amit a bizottság itt javasol. Még egy mondatot engedjenek meg, mielőtt Dirk kollégának átadom a szót, ami az IPA CBC-t illeti, az IPA CBC továbbra is pénzügyileg hozzájárul a külső határok mentén a határon túlnyúló programokhoz. Igen, továbbra is ez lesz az IPA kontribúciója, csak a szabályok kerülnek más helyre, hogy hogyan hajtjuk végre. Tehát ebből az eszközből továbbra is lesz kontribúció, csak az egységes szabálykönyv alapján. Végül a 61-es cikk a régiók közötti befektetések, beruházások kérdése. Ugye az intelligens specializációt továbbra is szeretnénk előmozdítani, hogy egy adott prioritás képező területen történhessen fejlesztés, lehet ez építőipar, autógyártás, stb. Pénzügyileg akarjuk ezt támogatni, és a piacra jutásban is támogatást kívánunk nyújtani. Az előny itt az, hogy pályázatokat fogunk kiírni a Horizont programmal szoros összefüggésben, és az előny az, hogy ugyanazokat az állami támogatási szabályokat tudjuk használni, mint amelyek a horizontra vonatkoznak, vagyis nagyobb itt a rugalmasság hogyha nem a bizottság irányítja ezt, akkor megint felvetődik az állami támogatások kérdése, és mi máshogy döntöttünk. Dörk. Köszönöm szépen. Tehát Arimon úr tett fel egy kérdést arra vonatkozóan, hogy mit jelentenek ezek az összefüggő területek. Itt arról van szó, hogy két zóna egymás mellett helyezkedik el. A nemzetközi együttműködés itt persze teljesen más, mint mondjuk Portugália és Finnország között. Másik részlet, másik kérdés, a kis projektek alapja, illetve a people to people. Ez két különböző dolog people to people. Mondok egy példát. Franciaország és Németország között, Németország nyugati határán egy olyan projektet valósítanak meg, ami a bizalmat erősíti a szomszédos falvak diákjai között, polgárai között, aztán ebből kialakul egy kereskedelmibb projekt a people to people az lehet, hogy egy néhány ezer eurós foci rendezvény megszervezését jelenti csak. Aztán a Kelet-Európában többször előfordult, hogy néhány ezer euróra volt szükség, és az Interreg projekt aztán kétmilliós se nőtte ki magát határon túlnyúló módon. Több kisebb projektre kellett osztani, hogy a kis projekteket tudjuk finanszírozni. Kis people-to-people -people projektek eh, működnek a tengerek mentén is, eh, tehát a kis projektek támogatásánál eh, a szabályzat alapján kiválasztott célok támogathatók, és az irányító testület nem lehet közvetítő, hanem maga a kedvezményezett kell, hogy irányítsa a projektet. Mondjuk 3000 euróba kerül egy ilyen iskolák közötti együttműködés. És ez egy Bürgermeister, der, der eben nur mit dieser, mit diesem itt a polgármester, aki csak ezzel a alapkezelővel találkozik, és nem az adminisztratív hatósággal, ez egy túl nagy terhet jelent. Das azzal kapcsolatban, amit Erik von Breska mondott az IPA CBC-ről, még azt tenném hozzá, hogy mi a helyzet ugye az IPA-IPA programokkal. A NIR főigazgatóság közvetetten kezeli ezeket, és ez így fog maradni. Tehát a határon túlnyúló IPA programok esetében a főváltozás az, hogy minden szabály egységesé válik. Jelenleg több száz kereszt referencia van, lázálom, rémálom ez azoknak, akik alkalmazni akarják. Tehát a nyolc specifikus feltételt leszámítva minden egységes állami támogatások szabályozása, stb. A finanszírozási rendeletben fog ez szerepelni a bizottság és a tagállamok, IPA tagállamok között. Ennyit akartam mondani, köszönöm. Rendben, köszönöm szépen. Ez volt az első kérdéskör, és bízom benne, hogy még számos alkalommal visszatérhetünk majd az Interreg programra és lehetőségekre. Folytassuk most az utolsó jogalkotási témával, ami a regi szakbizottsághoz tartozik. Határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolása irányuló mechanizmus. Ha jól emlékszem, talán a luxemburgi elnökség alatt tettek erre új eszközként javaslatot először. Most a bizottságú jogalkotási javaslatot készített, Fombreszka úr, kérem, ismertesse ezt. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban, mi is van e mögött? Nos, az van mögötte, hogy elvégeztünk egy teljes körű felülvizsgálatot, és egyébként is több olyan jelzést kaptunk, hogy partnerek, amikor egymással együttműködnek, bizony a határon átnyúló összefüggésben sok akadályba ütköznek. Tavaly a bizottság kiadott egy közleményt is, a úgynevezett határon átnyúló felülvizsgálat tapasztalatairól, és az a döntés született, hogy új jogszabályt javaslunk. Ez a jogalkotási javaslat nem a költségvetésről szól, nincs köze az interrekhez, és nem is kellene összekeverni a területi együttműködési európai úgynevezett csoportokkal, ezek jogi személyek. Itt arról van szó, hogy amikor két partner együtt akar működni, és a szomszéd állam szabályait akarja alkalmazni egy konkrét együttműködési projektre a másik szomszédos országban. Tehát nem arról van szó, hogy mindenütt a másik ország szabályai érvényesülnének ettől kezdve, hanem egy konkrét célra vonatkozóan történik ez. A legjobb példa ennek az illusztrálására az a villamosvonal, ami Strasbourg és Kél között közlekedik, biztos jól ismerik önök. Annyi nehézségbe ütköztünk, hogy a nyilatkozat megszületésétől a díjfizetési megállapodásig 7 év telt el. Annyi szabály van Franciaországban és Németországban is a díjakról, a biztonságról, a jelzőrendszerekről. Mindez nagyon nagy a nehézségeket görget az ilyen projektek elé. Az az elképzelés, hogyha lenne egy ilyen eszköz, akkor sokkal könnyebb lenne és sokkal gyorsabban lehetne előrelépni a közös együttműködési projektek terén, és hát persze sokkal olcsóbb is lenne a dolog, ezt várjuk tőle. De ez csak egy példa, más területeken is tapasztaljuk az együttműködési tevékenységben, egészségügyi szektorban, közbiztonság terén, közlekedésbiztonságban, tehát olyan szűk keresztmetszetek vannak a jogi előírások miatt, amelyek miatt nagyon nehéz megvalósítani a projektet. Ezen az utolsó szlájdon um, látható, hogy kész jogszabályokat lehet alkalmazni. Ennek nincs kihatása az EU költségvetésre, teljesen önkéntes alapon történik. Igazából csak annyiról van szó, hogy az egyik tagállam szabályait használják a másikban, tehát itt van egy derogáció a nemzeti jogtól, vagy pedig egy nyilatkozatot tesznek, hogy kezdeményezik a jogszabályok megváltoztatását. Nyilván a partnerek egyedül erről nem dönthetnek, az illetékes központi hatóságoknak jóvá kell hagyniuk az eltérést a nemzeti jogtól. Tehát nem elég a az önkormányzatoknak a határ két oldalán megállapodni, a hatóságoknak jóváhagyásukat kell adni ehhez. Ennyit akartam mondani. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Akkor újra kérdezhetnek mm, koordinátorok. Kezdjük Van Miltenborg úrral, mert őt már majdnem kineveztük előadónak. Köszönöm elnök asszony, és köszönet a bizottságnak is, mert hogy tényleg nagyon érdekes javaslatot tesznek, de persze egy csomó kérdés vett fel, hogy hogyan fog ez a gyakorlatban működni. Az egyik kérdésem az lenne, hogy szándékosan választották, hogy a NAC 3-as szintű definíciót alkalmazzák a határok menti régiókra az egészségügyi problémákra használnák, mondja ön, de általában NAC 2-es eh, besorolásúak ezek a valóságban. Második kérdésem, a javaslat határon túlnyúló koordinációs pontot állítanának fel, de azt hallottuk, hogy nincs finanszírozás ebben, esetleg az erfát lehet erre használni? Nemzeti programot képességfejlesztésre, hogy ezt a konkrét célt megvalósítsák, hogy a határon koordinációs pont jöjjön létre? Ugye arra gondolok itt, hogy ne a finanszírozás hiánya miatt vajon kudarcolt ez az együttműködés. A harmadik kérdés a monitorozással kapcsolatos. Egy kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat miként nyomon követhető, a, milyen szerepe lehet ebben a bizottságnak a tagállamokhoz képest. És egy negyedik kérdés, konkrét példákat fel tud sorolni, ahol lehetne ilyet használni. Nagyon érdekes a Strasburgi példa, de vannak olyan projektek, amelyek várakoznak, támogatásra várnak, és ilyen mechanizmussal lehetne őket támogatni? És van egy ötödik kérdés, kicsit elébe megy a jövőnek, nem sokára kezdődik a háromoldalú egyeztetés, és mi a benyomásuk, hogy, áll ez, hogy állnak ehhez hozzá a tagállamok? Köszönöm. Köszönöm szépen. Smolkova asszony, tessék. oceniť, že komisia prichádza s takýmto nariadením. A bizottság ezt a mm, javaslatot e, ugye határok menti együttműködésre e, javasolja. A statisztikai adatok nem világosak. Azok a e, cégek, amelyek külföldön akarnak működni, 60%-kal gyakrabban, ö, drágábban tudnak csak működni. Administratív akadályok nagyon lassítják a határon túlíró együttműködés. Hallottuk a Strasburgi villamos projektet. Sok ilyen kezdeményezés van, biztos nem csak egy. Jó lenne megismerni a gyakorlati példákat. ugye az administratív nehézségek felszámolásának ez lehet az egyik módja, nem csak közlekedése, egészségügyi projektek is felvetődnek. Bízunk benne, hogy ezek a koordinációs pontok a gyakorlatban is hasznosak lehetnek. Bízunk benne, hogyha csökken a lebonyolítás ideje, akkor sikeres lehet ez a kezdeményezés. De nagyon fontos, hogy a tagállamok szabadon választhassanak, hogy akarnak-e ilyen koordinációs pontokat. Tomásics asszony, tessék! Thank you. Uh... Köszönöm szépen! A bizottság javaslata létrehoz egy olyan mechanizmust, ami lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy egy szomszédos ország jogszabályait alkalmazzák, amennyiben egyébként akadályok hárulnának egy projekt végrehajtása elé. Úgy gondoljuk, hogy ez választható kell, hogy legyen, tehát a tagállamok maguk dönthetik el, hogy ezt a megoldást választják, vagy pedig más hatékony megoldást az akadályok felszámolására. De mivel ezek a lehetőségek ugye határmenti régiókat érintenek, és ez pontosan azt jelenti, hogy egy szomszédos ország jogszabályait lehet majd alkalmazni. Egy Európai Uniós tagországban azért meg kell majd nézni, hogy például a bírósági döntések a kölcsönös elfogadásával kapcsolatban milyen véleményt alakítunk ki. Úgyhogy tulajdonképpen a kérdésem az lenne, hogy mi a bizottság megoldási javaslata erre a problematikára. Köszönöm. Köszönöm szépen, de attól képviselője szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sokat beszéltünk az egyszerűsítésről, arról, hogy közelebb kerüljünk a polgárok igényeihez, arról, hogy csökkentsük az administratív költségeket, És hát úgy tűnik, hogy a bizottsági kezdeményezés tényleg ebbe az irányba halad, illetve az imént az Interregről is beszéltünk. Hogyha megnézzük az elmúlt 20 év határokon átnyúló tapasztalatait, akkor a bizottság ezzel kapcsolatban minden adatot megkapott, és sok esetben azt láttuk, hogy például az oktatás szempontjából sokszor rosszabbak itt az eredmények, mint egy ország központi régióiban. Úgyhogy olyan intézkedésekre van szükség, amely jobban figyelembe veszi ezeket a határmenti régiókat. De nem csak finanszírozással lehet segíteni a helyzeten, hanem például a jogi akadályok feloldásával is. Intézményes jellegű segítségnyújtásra és támogatásra van szükség, és megfelelőképpen kell elosztani <clears throat> a jogalkotási területeket is, csak így fogjuk tudni áthidalni az akadályokat. Ennek a mechanizmusnak a felhasználása ugye egyelőre fakultatív jellegű. Vagyis minden egyes tagállam önmaga döntheti el, hogy egy adott határmenti régióban eltörlie ezeket a jogi akadályokat, és megvalósít-e az érintett szomszédos országgal egy formális vagy informális kapcsolatot. Tehát itt elkötelezettségre és nyilatkozatra van szükség. Egyetértünk a tervezettel, és nagyon jónak találjuk a határokon átnyúló koordinációs pontok vagy kapcsolattartó pontok létrehozását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egyéb kérdések? Hogyha nincsenek, akkor Fombreska úri a szó, hogy válaszoljon. Köszönöm szépen. A kollégámnak át kell majd adnom a szót, mert ő az illetékes ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a területek behatárolását illeti, őszintén kell nyilatkoznunk erről a jogszabályról. Tulajdonképpen arról van szó, hogy egy másik állam jogát lehet alkalmazni a határokon túl, ez tulajdonképpen egy új jogi határt hoz létre az adott tagállamon belül. Annak érdekében, hogy ennek a hatásait csökkenteni tudjuk, ezért a NAC 3-as szintet választottuk a határhoz lehető legközelebb. Így tulajdonképpen ez alkalmazható volt az említett példában. A Kéli 3 vonat, illetve villamos megállóra, de Kél egészében nem alkalmazhatóak ezek a francia szabályok. Van egy Pireneusoki kórház, amit szintén nagyon közel esik a határhoz, és természetesen erre vonatkoznak a szabályok, hogyha szeretnék kiszélesíteni ennek az alkalmazását, akkor lehet ezzel, vagy lehet erről tárgyalni, de tulajdonképpen szeretnénk csökkenteni a hatását ezeknek a különleges jogi zónáknak egy másik tagállamban. Ami a koordinációs pontok felállítását illeti, hát ez elég fogas kérdés. A regionális fejlesztési alapot nem lehet felhasználni működési célokra, mindennapi működési célokra. Van egy kivétel, ez az ultraperiférikus régiók esete, ott felhasználható. Egyéb esetben csak fejlesztésre, és nem pedig működési költségekre használható az ERFA. Na most, hogy mennyire lehet ettől eltérni, hát ezen még el kell gondolkodnunk. A monitorozás az alkalmazandó jogszabály ellenőrzésére nem a bizottság hatásköre. Például itt vannak a francia szabályok, és akkor a német oldalon erre a három villamos megállóra ezek érvényesek. Akkor valakinek ellenőriznie kell, hogy a villamos kocsik, amelyek átmennek ugye Franciaországból Németországba, megfelelnek-e a francia műszaki szabályoknak. Tehát akkor erre kellene, hogy legyen egy személy, aki ezt ellenőrzi a német oldalon, akkor a kérdés az, hogy mondjuk ugyanazoknak kellene ezt ellenőrizni, akik a német villamosvagonok műszaki állapotáért felelősek, vagy pedig a francia ellenőrző hivatalnak kell ezt ellenőrizni. Amikor problémák merülnek fel, vagy pedig vitás kérdések vannak, akkor figyelembe kell venni, hogy a rendeletben milyen határidők szerepelnek, és hogy a nyilatkozat megszületette megfelelő időben, illetve ezt eljuttatták-e a bizottsághoz. A bizottságnál a koordinációs pont tulajdonképpen úgy szerepel, hogy shall be set up, tehát hogy ezt fel kellene állítani, de jogi szempontból még ez nem került bele a szövegbe. Ugyanakkor van egy múlt év szeptemberi bizottsági közlemény, amely kimondja, hogy lesznek ilyen határmenti kapcsolattartó pontok, amik tulajdonképpen már elvégzik ezeket a feladatokat. Nincsen konkrét listám, amit ami a példákat tartalmazná, de van egy olyan tanulmányunk, amit már Fombereszke úr is megemlített, amelyben van egy nagyon hosszú lista, egyfajta jegyzék azokról a jogi és logisztikai akadályokról, amelyek a határon átnyúló projekteket akadályozzák, de természetesen ez nem lehet kimerítő lista. A tagállami reakciók kapcsán nem is tudom, mit mondhatnék én, ez inkább a tanácsra tartozik, de minden esetre annyit elmondhatok, hogy van egy munkacsoport, amely követte a luxemburgi elnökség javaslatait. Jövő héten 8. alkalommal fog majd ülésezni ez a munkacsoport. Az elmúlt hét ülésen 15 tagállam is részt vett, és egyik tagállam sem mondta azt semmire, hogy ez teljesen elfogadhatatlan lenne. A parlament szuverenitását és a helyi jogalkotók szuverenitását természetesen ez nem érintheti, ezt a kettős megközelítést kell alkalmazni. Mondjuk, hogyha egy tagállam joga nem teszi lehetővé, hogy egy elkötelezettséget aláírjon az illetékes miniszter, vagy hogyha ez ellentétbe kerülne mondjuk egy parlamenti jogszabályjal, akkor nyilatkozatot kell tenni, akkor a nyilatkozat útját kell követni. Természetesen ez megjelenik a hivatalos közlönyben, az illetékes tagállamban, tehát bármelyik polgár elolvashatja ezt a nyilatkozatot. Ugyanis előfordulhat, hogy mondjuk egy parlamenti jogszabályhoz képest egy jól behatárolt területen derogációt kell alkalmazni. Na most, hogy ez kötelező legyen, vagy ne legyen kötelező, egyelőre ez választható, de ahhoz a feltételhez kötött, hogyha az adott tagállam nem az EU mechanizmust választja, akkor egy ennél hatékonyabb mechanizmust kell alkalmazni. Tehát amikor egy tagállam ezt választja, akkor az egész csomagot vinni kell, és a tagállamnak ki kell jelölnie egy koordinációs pontot, vagy egy regionális koordinációs pontot, amennyiben szövetségi államról van szó. Tomás is képviselő beszélt a kölcsönös elfogadásról, vagy elismerésről. Ez jó, ennek nincs a jogi akadálya. De ez a mechanizmus nem javasolja a kölcsönös elismerést, de tulajdonképpen ez csak egyfajta jogszabály csomag, amelyel megközelíthetjük a határokon átnyúló eseteket. Mondjuk például én a saját jogosítványommal bárhol bérelhetek autót, akkor is, hogyha a szabályok nem ugyanazok. Mondjuk nyilván mások a szabályok egy villamosvezető vagy egy buszvezető esetében. Tehát, hogyha van kölcsönös elismerés, akkor az nagyon jó, örülünk neki. Sok esetben ez nem létezik, és akkor ez a mechanizmus mégis lehetővé teszi, hogy egy jogszabálycsomagot alkalmazzanak a határokon átnyúló részre is. És akkor most nézzük a szerdaniai kórház kérdését. Itt tulajdonképpen az interregre kell beszélnünk, amiről Damato képviselő is beszélt, illetve a mechanizmusról. Tehát az Interreg finanszírozta azt, hogy felépüljön ez a kórház, és egy IGTC-s szerv kezeli, vezeti ezt a kórházat de az IGTC-knek nincsen jogalkotási, vagy nincsen végrehajtó hatáskörük. Itt arról van szó, hogy francia orvosok és nővérek dolgozhatnak a spanyol oldalon, és természetesen a páciensek között is vannak franciák. Ebben az esetben Franciaországnak kell eldöntenie, hogy milyen derogációkat alkalmaz, és mi történik például azokkal a gyermekekkel, akik ebben a kórházban születnek spanyol földön, hogy ezek a gyermekek automatikusan kapnak-e francia állampolgárságot. Sok tagállam számára ez rendkívül fontos, sőt kulcsfontosságú kérdés, ezért gondoltuk, hogy ezt a javaslatot azonnal meg kell tennünk. Azok az a polgárok, akik ezen a területen élnek, természetesen használhatják ezt a villamos vonalat, de mondjuk mi történik, hogyha Németországban valakit baleset ér, akkor mondhatják, hogy azért történt ez a baleset, mert nem a német szabályokat alkalmazták, hanem a francia szabályokat alkalmazták, tehát az